Szeretettel üdvözlök mindenkit. A délelőtti ülésünket folytatjuk. Németül fogok beszélni, úgyhogy aki nem érti ezt a nyelvet, tegye fel a fülhallgatót. Üdvözlök minden érdeklődőt a teremben, Erasmus mindenkinek a következő napi rendi pontunk az EU oktatási képzési ifjúsági és sportprogramja. Első alkalommal beszélünk a bizottsági javaslatról hivatalosan ezen a területen, tehát az oktatás, a képzés ifjúsági és sport területén a 2014-2020-as időszakot illetően. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a korábbi oktatási, ifjúsági és programokat most egy tető alá hozzák, az élethosszígtartó tanulás programja, az Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci programok is ez alá kerülnek. A nemzetközi együttműködési, felsőoktatási együttműködési programok, a Tempus, az Erasmus Mundus és a bilaterális programok az Európai Unió és harmadik országok között, illetőleg az ifjúsági program, tehát mind ezek egy program alá kerülnek, és lesz egy külön sport fejezet. A témát és a struktúrát illetően az első gondolatomat rögtön közreadom. Júliusban aztán az ülésünkön még részleteiben fogunk foglalkozni a javaslattal, így különösen a technikai és igazgatási aspektusairól ennek a programnak utána pedig a szeptemberi ülésen fogom bemutatni a jelentéstervezetemet, és november elején fogunk szavazni róla. Mint mindannyian tudják, nem tudjuk, hogy mennyi pénz lesz erre előirányozva, így hát mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, és csak százalékos értékeket fogunk megadni, és meglátjuk majd évelején, hogyan alakul a költségvetés. Az élethosszig tartó tanulás programjának lesz egy folytató programja, amely 7 évre lesz előirányozva, erről fogunk majd beszélni. Ez tükrözi a 2020-as stratégiának a prioritásait, és a zászlóshajók kezdeményezések formájában a bizottság által közreadottakat. Az egyik 2020-as stratégia beli cél a iskola elhagyóknak a számának a 10% alá csökkentése, és a fiatalabb generációkban a felsőoktatási végzettséggel rendelkező, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezők számának legalább a 40%-ra növelése. Ennek, az, ezeknek a céloknak az elérése érdekében a bizottság egy sokkal magasabb költségvetést irányzott elő, Természetesen ez nem éri el feltétlen a célokat, de legalábbis 70%-kal több, mint előzetesen. Csatlakozunk ez a kezdeményezéshez, és reménykedünk abban, hogy legalább a középtávú pénzügyi keretben, hogyha az már készen áll, akkor mindenki számára világossá válik, hogy oktatás, képzés nélkül nincs jövőnk. Az eddigi nullát tehát 70%-ra volt szükséges mindenképpen növelni hogyha összehasonlítjuk a, például a szociális alapprogramjában, vagy más programokkal ezt a programot, akkor látjuk, hogy mennyire kicsi a mi részarányunk. Jó lenne, hogyha ez nem maradna ilyen kicsi, és az ambiciózus célokat tekintve jó lenne ezt növelni a jelenlegi programhoz képest a legnagyobb növekedés, hogy valamennyi ö, oktatási és ifjúsági programot itt most egytető alá hoznak, ahogy azt már korábban említettem. Tehát a felső oktatást, az Erasmus, az iskolai oktatást, a Comenius, a szakmai képzést, ugye a Leonardo da Vinci-t, és így tovább, valamint a harmadik országokkal való felsőoktatási együttműködés programját, így az Erasmus Mundus, a Tempust és más két oldalú EU és más országok közötti programokat is, és ehhez jön még hozzá a mozgásban az ifjúság program is, valamint a Jean Monnet tevékenységek, illetőleg egy külön fejezet a sport számára. E további fontos változás a bizottság javaslatnak maga a felépítés az architektúrája. A bizottság a harmonizálás és a rugalmasság között egyfajta egyensúlyt kívánt elérni, így tehát a tevékenységeket és a programoknak az adminisztrációját is egyszerűsítette, racionalizálta. Legalábbis így gondolja a program most három cselekvésen alapul. Először is a mobilitása az egyes személyeknek, másodszorban az innováció és a jól bevált gyakorlatok közötti összhang, harmadsorban pedig a politikai reformok támogatása. Természetesen az egyszerűsítést azt mindig is üdvözöljük, ezt mindig is akartuk, különösen a kérelemmezésnél, Ugyanakkor az oktatás, az ifjúság területén jó lenne konkrét programokat is azonosítani, különösen az ifjúság politika területén szinte láthatatlan a programjavaslat. Átérek az ifjúság területére a bizottságnak a programjavaslata nem rendelkezik ezen a téren saját fejezettel, sem pedig saját önálló cikkeljel. Éppen ezért biztosítanunk kell azt, hogy a továbbiakban is olyan támogatás legyen ezen a területen, amely a speciális céloknak, eszközöknek és struktúráknak az európai ifjúsági munkában megfelel. Ez pedig azt jelenti, hogy ha nem is kap ez a téma saját fejezetet, akkor is az és az ifjúságnak ugye nincsen szüksége saját, tehát hogyha nincsen, nem kap saját programot, akkor is a programon belül egy saját fejezetre van szüksége, és egy jól körülhatáros saját költségvetésre, amit és meg kell határozni pontosan, hogy azon belül pontosan milyen tevékenységeket támogatnak. Természetesen fontos, hogy a fiatal emberek bizonyos kulcskompetenciákkal, képességekkel rendelkezzenek, így kerüljenek a munkaerőpiacra. piacra de nem csak ez a fontos. Nem csak a munkaerőpiaci kihívásoknak kell megfelelni, hanem fontos a személyiségfejlődés, fontos a kulturális kompetencia, és természetesen a társadalmi részvétel, amit mindenképpen tárgyalagosan támogatnunk kell, és nyilvánvalóan nevesítenünk kell a programban is. Egy másik pont, a cím. Erasmus mindenkinek. Úgy gondolom, hogy ez nem megfelelő cím. Az Erasmus kapcsolódik a felsőoktatáshoz és a felsőoktatási hallgatók mobilitásához, és ez egy rövidítés, amely csak részben kapcsolódik magához Erasmus úrhoz. European Action. Az, amit eddig élethosszig tartó tanulás programjaként ismertünk, ugyanakkor nagyon is túlmutat azon, amit eddig az Erasmuson értettünk. Az élethosszig tartó tanuláshoz hozzátartozik az iskolai képzés is, a szakmai képzés és a felnőtt oktatás is, és ez a három dolog nem feltétlen kapcsolódik mobilitáshoz, illetőleg nem is kapcsolódhat. De kapcsolódhat a regionális együttműködéshez, amit például a Comenius régió keretében vártunk el az iskoláktól, és ami nagyon nagy siker volt az elmúlt programban a felnőtt képzés területén a partnersége kialakítása. Tehát ehhez is kapcsolódik. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy nem szabad a programnak a címét ennyire leszűkíteni, még akkor sem, hogyha ilyen jól hangzik, olyan dolgokat ígér, amiről nem szól. Az Erasmus mindenkinek még ez a kifejezés, még hogyha csak felsőoktatási hallgatókról lenne szó, akkor is hazugság lenne ez a cím, hiszen nincsen Erasmus mindenkinek. Az Erasmus sajnos egy olyan program marad, Eh, amely csak, amelyben csak azok vetnek részt, akik megengedhetik ezt maguknak, éppen ezért jó lenne megfontolni, hogy az élet hosszig tartó tanulás címnél maradunk-e esetleg. Ugyanis eh, a bizottság öt évvel ezelőtt ugye életre hívta ezt a programot, és akkor az élet hosszig tartó tanulást ők találták ki, nem mi találták ki. És mi jónak tartottuk ezt az ötletet, mert hogy ez mindent lefed, ami eh, ezen a területen előfordul. Éppen ezért jó lenne, hogyha a bizottságnak az öt évvel ezelőtti javaslata az most az emlékekbe idéződne, és ez jobban mutatná a különböző területeknek az összekapcsolódását. Hiszen ö, öt évvel ezelőtt is ugyanazokat a dolgokat, amit most megteszünk, megtettük volna az élethosszígtartó tanulás címszava alatt. Most nézzük a márkaneveket. Az egyes oktatási területeknek az identitását meg kell tartanunk, illetve erősítenünk kell. Éppen ezért a bevezetett márkanevek annyira fontosak. A Comenius, az iskolai képzésre, az Elasmus, a felsőoktatási képzésre, Leonardo da Vinci a szakmai oktatásra, és, és a ifjúság, mozgásban az ifjúság az ifjúsági programja. Az egyes ö, oktatási szektorok, amikről itt szó van, ezek erős hálózatokkal rendelkeznek, amelyek az elmúlt szinte egy évtizedben alakultak ki és vannak itt felhasználói hálózatok, szervezetek közötti hálózatok, amelyek évek óta ezekkel a jól bevezetett márka nevekkel dolgoznak, és ismerik azokat. Tudom, hogy sokan nem ismerik például a Comeniuszt, de mindenki ismeri az Erasmus nevet. Nagyon sokan nem ismerik a Comeniuszt, a Comenius ugyanakkor nem csak az, nem a egyes diákokhoz fordul, hanem az iskolák a célpontjai, olyan hálózatok, amelyek lehetővé teszik, hogy a Comenius keretében tegyenek valamit. Tehát itt más a helyzet, mint az Erasmusnál. Ezért kérem, hogy mindenki fontolja meg, hogy összhangban azzal, amit a bizottság előterjesztett, nevezetesen hogy itt az egyes részek között kapcsolat legyen. Eh, hagyjuk ennyiben a dolgot, és a jól beégetett márka neveket használjuk tovább, még, csak, még akkor is, hogyha nem feltétlen ismertek mindenki számára, csak azok számára, akik ezen a területen működnek. Aztán itt vannak a tevékenységek a program által támogatandó tevékenységek e, esetében még nagyon sok eszmecserére van szükség. A bizottság javaslata nagyon általános megfogalmazást tartalmaz, így hát nem minden további nélkül magától értetődő, hogy mely tevékenységeket kíván támogatni, és melyeket nem. Tehát több láthatóságra van szükségünk, több információra e tevékenységekről, így aztán a programnak a felhasználói e, felismerhetik magukat a jogszabály szövegékben az, aki készítette a szöveget, azt mondta nekem, hogy hát ez benne van a szövegszervezetben. Én azonban ezt nem láttam. Én nem vagyok kis cserkész, aki itt keresi az ösvényeket a jogszabályszövegben. Jó lenne, hogyha első ránézésre látnám a szövegből, hogy mi az, ami erre szükség van a Comenius felhasználóinak, mi az, amire szüksége van azoknak, akik más programokat, más részeket használnak. Tehát felhasználó barátnak kell lennie a jogszabálynak, jó lenne a nagyobb láthatósága a tevékenységnek, jó lenne, ha mindenki magára ismerne benne. Ami pedig a jelentés struktúráját illeti, azt javasolom, hogy úgy változtassuk abban a bizottsági javaslatot, hogy az oktatás, ifjúság és pro, sportprogramja jobban elváljon egymástól. Ez konkrétan azt jelenteni, hogy minden egyes területre egy saját fejezetet készítünk. Van az általános és szakmai oktatás, második fejezet az ifjúság, harmadik pedig a sport. Az általános és szakmai képzés fejezette az egyes oktatási területeknek a neveit, illetőleg ezeknek a területeknek a céljait meg kell, hogy konkrétan nevezze. A bizottság javaslatának felépítését meg lehetne részben tartani, így az egyes fejezetek továbbra is a három bizottság által előterjesztett akcióköri csoportosulnának, tehát a egyes személyek mobilitása, az innováció és a bevált gyakorlatok közötti együttműködés támogatása, és a harmadik a politikai reformok támogatása. Erre, ehhez a struktúrához kellene tartanunk magunkat. De, de az egyes, kettes akció, cselekvési terv az részletesebb leírást kíván, le kell írni, hogy ezek keretében milyen tevékenységeket támogatnak. Mondok példákat. Például a tanulási mobilitásnak a akciója meg kell hogy említse, hogy a felsőoktatás területén, az Erasmus keretében az egyéni egyet, felsőoktatási hallgatóknak az oktatási célú, illetve szakmai gyakorlati célú mobilitását támogatjuk. Az innováció és a bevett gyakorlatok, bevett eljárások támogatása azt jelentheti, például az iskolai oktatás keretében, például a Comenius program keretében, az iskolák közötti partnerséget támogatják annak érdekében, hogy a tanárok és diákok részvételével közös projektek jöjjenek létre vagy például a regionális partnerségeket is támogathatják, ami Comenius régió néven ismert. Ami pedig a felnőtt oktatás területét illeti, itt például multilaterális projekteket és hálózatokat lehetne megemlíteni, amelyek az innováció és a jó bevált gyakorlatok cseréjét támogatják. Tehát az 1-es, 2-es akció, tehát a tanulási mobilitás és az együttműködés területén ilyen részletes leírásokra van szükség minden területen, és ezt nekünk kell kidolgoznunk. Ez egy nehéz munka, de úgy gondolom, hogy a munkatársaink képesek lesznek ezt elvégezni. Aztán most áttérve az ifjúság területére, az ifjúság területén követni kell az eredeti felépítést, és itt három akció lesz. Először is a tanulási mobilitása, második az innováció és a bevált gyakorlatoknak a támogatása, a harmadik pedig a politikai reformoknak a támogatása. Az ifjúság területén is ezeket a cselekvéseket, ezeket az egyes, kettes akciót ö, konkrét formába kell ölteni. Például ifjúsági diákcsere, a harmadik, másik dolog pedig az európai önkéntes munka. Ezeket a célokat tehát az ifjúsági szektorhoz hozzá kell igazítani. Ami pedig a harmadik részt, a sportot illeti, ennek saját fejezete lesz, ami ugyan kisméretű a másik két fejezethez képest, de hát ez van a programnak a felhasználói ezen a területen közintézmények, vagy pedig nem kormányzati szervezetek lehetnek, amelyek a tömegsport területén folytatnak tevékenységet. A bizottság ugyanakkor nem említi meg expressis verbis a tömegsportot, ugyanakkor ezt kellene tennünk, hiszen ez a, mi, ez a mi ügyünk, ez az, ami számunkra fontos. És az önkéntes sport területén kifejtett tevékenységeket is támogatni kellene, amennyiben azok, és segíteni kellene a sport és az oktatás közötti kapcsolatokat a nem kereskedelmi sportrendezvények is támogatást kell kapjanak. Ez akkor válna lehetségesé, hogyha ezek a sportesemények szoros kapcsolatban állnak eh, az ezen a területen megfogalmazott célkitűzésekkel, így például a szo- szociális befogadás eh, eh, céljával. Például a paraolimpiára, a speciális olimpiára gondolhatunk, vagy más hasonló rendezvényekre. Jean Monnet tevékenységek. Itt összesen hat intézmény van, amelynek ezt a tevékenységét támogatják. Először is el kell, hogy mondjam, ennek semmi köze nincsen. Tehát a zsammoni tevékenységeknek a keretében hat intézmény lesz, ami külön támogatást fog kapni. A bizottság a hat közül négyet félretett, azt mondta, hogy ők majd másra kell, vagy másra lehet, hogy pályázzanak, és a Brüsszt és a Florence-ot el kell választani egymástól. A Maastrichti intézmény, a Tríri Jogi Egyetem és egy harmadik intézmény, az nincs már benne, és az International Center for European Training Nidzában szintén nincsen benne ebben. Tehát kedves kollégák, hölgyeim és uraim, ezeknek az intézményeknek mindenképpen hosszú távú fenntartható támogatásra van szükségük. Nincsen okunk arra, hogy különbséget tegyünk az első két és a másik négy intézmény között. Azt mondták nekem, hogy azért van erre szükség, mert hogy a más területeken a piacon nagyon nagy a verseny, éppen ezért nem lehet, hogy egyes konkrétan meghatározott intézményeket támogassunk. Azonban úgy gondolom, hogy ez a piaci érvelés, ez, ez nem feltétlen állja meg a helyét, ami Brüsszben és Florencben az oktatástárgyát képezi, azt is lehetne támogatni. Hogyha tehát a piaci érvelést használjuk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a Szárbrückeni eh, Egyetem majdnem olyan idős, mint a Brüzsi, és ugyanolyan jó tevékenységet végez, mint a Brüzsi. Eh, éppen ezért azt is támogatni kell. Tehát verseny szempontjából ezeket, ezt a különbségtételt nem lehet megindokolni. Tehát azt mondtam, hogy vagy mindenkit támogatunk, vagy senkit nem támogatunk. És akkor valamennyien eh, támogatást kell, hogy megpályázzanak különböző projektekkel. Hogyha nem ez lesz, akkor viszont valamennyit nevesíteni kell a támogatandók között. Időközben azt is hallottam, hogy a tanács a maga részéről eldöntötte a dolgot, mindenki be fog kerülni a javaslatba. Áttérek egy következő fontos pontra, az egyes szektoroknak a minimális részaránya az egyes oktatási céloknak a minimális részaránya az nem a jogszabály szövegjavaslatában, hanem csak a kísérő közleményben van benne. Ennek a közleménynek ugyanakkor nincsen jogilag kötelező érvénye, éppen ezért döntő, hogy ezeket a minimális részarányokat magában a jogszabály szövegben rögzítsük. Ezeknek a minimális részarányoknak a nagyságáról nyilván még eszmecserét kell folytatnunk. Az élethosszígtartó tanulás programjában ezek a részarányok eddig 82%-nál voltak. Aztán ehhez jött majd még hozzá a mozgásban az ifjúság. Most uh, számításokat végeztünk, a bizottság azt irányozta elé, elő, hogy csak 56 százalékát osztja el a pénzeknek az egyes szektorokra. A közleményben azzal indokolják ezt, hogy ezzel van biztosítva, hogy a legfontosabb résztvevők és kedvezményezettek legalább annyi támogatást kapjanak 2007 és 2013 között, és ennek és ennek során nem szabad ezt a támogatás arányt a program végrehajtásakor alulmúlni. A felnőtt képzése 17 százalék, a felnőtt képzése 2%, a 7% a felsőoktatásra és 7% az ifjúságra fog jutni. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy 90%-ot kell felosztani. Minket politikai szereplőként választottak meg, mi akarjuk meghatározni, és meg is kell, hogy határozzuk, hogy mi történik ezzel a pénzzel, és nem akarom, hogy 56%-ról dönthessek csak, hiszen ez áll a jogszabályszöveg tervezetben, és 44%-ról pedig a hivatalnokok döntsenek. Kitűnőek a hivatalnokok, de úgy gondolom, hogy az általunk elköltendő pénzről nekünk kell diszponálni, és nekünk kell meghatározni, mire fordítódjon. Azért választják a parlamentet, hogy így tegyen, és nem azért választják, hogy egy nem megválasztott, egyébként jó munkát végző eh, testületnek már az elején egy bianco cseket állítson ki. Ez nem működhet. Ami a nemzeti ügynökségeket illeti, a programban benne van, hogy már csak egyetlen egy ügynökség fog foglalkozni mindezekkel a tevékenységekkel minden egyes országban. Úgy gondolom, hogy a szubszidiaritás szempontjából ez ezzel kapcsolatos döntés azokra kell bízni, eh, akiket ez érint, tehát az országoknak. Nyilvánvaló, hogy egyetlen ország sem adhat ki az adminisztrációra többet, mint ami elő van irányozva, Németországban minden egyes programban saját ügynöksége van. Nem tudom, hogy többet adtak-e ki, mint elő volt irányozva. Nincsen, egyes, nincsen minden egyes programra külön ügynökség, hanem az ügynökségen belül külön irodája van az egyes programoknak, amelyek az adott nemzeti kérdéseket intézik, így például az Erasmus, esetében ugyanaz az ügyfélkör, mint a német DAD-nál. Tehát úgy gondolom, hogy a tanács időközben már képes volt meghozni a döntését, hogy egyetlen ügynökség helyett ügynökségekről beszéljen, és akkor aztán a tagállamokra van bízva, hogy milyen szervezeti felépítést alakítanak ki. Nagyon sok nyitott kérdés van, de amik számomra még nyitott kérdések, azok például a programnak a költségvetése, a bizottság azt javasolta, hogy az eddigi programhoz képest 70 a növekedjen a költségvetést, és összességében 17,3 milliárd eurót irányozzanak erre elő, ez természetesen teljes szívből üdvözöljük, de hát nyilván meg kell várnunk, hogy mikor születik meg a végleges döntés a költségvetésről és a középtávú pénzügyi tervezéssel kapcsolatos tárgyalások végét tehát meg kell várni. Remélem, hogy ravaszabbak leszünk ravaszabbak lesznek, mint korábban voltak, és már évvégén megszületik a döntés, 2014-től elindulhat aztán a finanszírozás. Ha azonban csak a döntés jövő év végéig születik meg, akkor a 2014-ben nehéz lesz elindítani a programot. reméljük, hogy lesz olcsó pénz ennek a finanszírozására, és ennek a nagy, nagy költségvetésnek ez a kis apró szelete gondoskodni fog arról, hogy a tanácsal és a Költségvetési Ellenőrző Bizottsággal együtt finanszírozni tudjuk a 70%-ot. Eddig ugyanis 70% volt, és ez gyakorlatilag semmi, hogyha a szociális vagy strukturális alapoknak a pénzeszközeivel összehasonlítjuk. összehasonlítjuk vagy akár az agrárpolitikai költségvetése. Aztán van egy további probléma. Ahogy már szó volt róla, a bizottság valamit előirányzott, ami értén lelkesedtem a, a kezdetén, de aztán elgondolkodtam. Erasmus Master Degree Mobility. Tehát, hogy valaki a mester fokozatát egy EU, másik EU tagállamban szerezze meg teljes mértékben. Nyilvánvalóan ekkor kreditpontokat kell majd kiadni, amit az EIB fog kiadni, és mi pedig egy garancia alapot kell, hogy felállítsunk a saját programunk keretében. Ez azt jelenti, hogy 881 millió eurót kell garanciaként előirányozni a teljes programozási időszakra. E, kezdetben kevesebb pénzt terveztek, de a de ahogy előre haladt az idő, és kiszámolták, hogy mekkora garanciát kell vállalni, 118 millió euróra növekedett ez az összeg. Aztán ezt a pénzt másra nyilván nem lehet felhasználni, hiszen ez egy garancia alap azok számára, akik nem tudják visszatéríteni a képzési költségét, mert az iskola befejezése után nem találnak munkát. Tehát más programban előrendezett célokra ezt a pénzt nem lehet majd felhasználni. Ez a program költségvetésének 5%-át jelenti ez a lekötés. Ezek az általános megjegyzéseim azzal kapcsolatban, amit eddig gondolatként megfogalmaztam. Már részletekben menően dolgozunk a javaslaton, de itt most nagyjából szerettem volna ismertetni, hogy erről a programról úgy összességében mit tartok. Jónak tartom a megközelítés módot, ugyanakkor az általam említett pontokban változtatást tartok szükségesnek, javítást, ami pedig a részleteket illeti, például a nyári akadémiáknak a támogatás az Erasmus keretében, vagy az, hogy nem bizonyos hónapokra, hanem akár egy-két évre kapjon az ember Erasmus mobilitási ösztöndíjat. Ezek olyan dolgok, amelyeket majd akkor fogunk tudni megvitatni, hogyha július után, vagy éppensége szeptember után megkapjuk a programnak a tervezetét, akkor tudunk módosító indítványokkal előállni, és a részletekben menni. Most nem a részletkérdésekkel kellene foglalkoznunk, hanem a, itt most struktúraként általam bemutatottak alapján, és amely az önök számára is angol nyelven rendelkezésre áll, ez alapján kellene fél órás időkeretben eszmecserét folytatnunk, és utána át kell térnünk más napirendi pontokra, de hogyha ilyen gyorsan lesznek képesek előadni, amit szeretnének, mint ahogy én tettem, én nem kívánom megismételni azt, amit már elmondtam, hogy hol kritizálom a javaslatot, Nevedalova asszony, árnyék előadóként. Ďakujem pekne. E, v prvom rade by som chcela povedať, že Köszönöm szépen. Egyetértek a jó részt mindennel, amit a elnök asszonyunk mondott. E, jobb lett volna, hogyha korábban tudtuk volna megvitatni mindezt. Volt már ugyan egy kitűzött megbeszélés, egyes dolgok fölismerültek, de nem történt kimerítő vitája még a témának. A három cél az oktatás, ifjúság és sport helyén való megközelítés. Ugyanakkor az eredeti javaslatban nagyon elszomorító volt, hogy az ifjúságot kivették egy az egyben, legalábbis nem tették láthatóvá a bizottság eredeti javaslatában. Ez jó, hogy módosult, örülök annak, hogy az alapelvek világosabban megragadhatóak a mostani szövegben az ifjúság az ifjúsági programok eh, közel állnak hozzá, nagyon fontosak nekünk, és örülök abban, hogy e- ez ügyben egyetértés érzékelhető. A, a minimum szintekben a 90%-kal egyetértek, hiszen nem helyén való, nem van a helyén, hogy a bizottság a pénzek feléről. Az a helyes, hogyha mi döntünk a költségvetés jelentős túlnyomó részéről és annak felhasználásáról, meg azokról a növekményekről is, amelyeket elvárunk, vagy várunk. A foglalkozatás bővítés az egyik megcélzott, illetve a foglalkoztatott hódúság javítása volt egyik kitűzött cél. Az oktatás, fiatalság, sport mellett az ifjúság, autonómia, szociális, társadalmi kérdések szintén a súlyjal bírnak, nem csak a, a jobb ö, foglalkoztathatóság leheti tehát cél. Az Erasmus mindenkinek további célokat is fel kell soroljon. Az oktatás nem pusztán arról szól, hogy mondjuk valaki 30, 30 éves korára diplomát szerezzen, aztán csak üldögéljen a babérjaim. Az élethosszí való tanulás éppen azt jelenti, hogy függetlenül a kortól, nemtől az ember folyamatosan képezze, képezhesse magát. És erre vonatkozóan pénzügyi forrásokat is elő kell irányozni. Mindenféle társadalmi csoport számára nem képzelhető el olyan Erasmus program, ahol csak egy egyszeri elit kap támogatást, illetve egy elit képzését szolgálják ezek a források. Nagyon fontos a civil szervezetek és az ifjúsági szervezetek bekapcsolása. vannak olyan operatív támogatások, ahogy az Erasmus mindenkinek keretein belül. Ezek fontos, hogy fennmaradjanak. Nem csak az Európai Ifjúsági Fórumról beszélek itt, hanem egyéb szervezetekről is. Ám ha ezek az operatív támogatások megszűnnek, akkor hiszen eltűnik egy sor civil szervezet és ifjúsági szervezet, mert nem lesz pénzük a működésük fenntartásához. A többi gondolattal egyetértek, a nemzeti koordináló ügynökségek státuszkójának, jogállásának fenntartása észszerű szerintem. Nem kell újra feltalálnunk a spanyol viaszt, nem kell feltétlenül új struktúrákat teremtenünk, ha vannak már jó működő intézmények. Tekintve, hogy van egy jó működő struktúra, szerintem azzal, kell, azzal kell tovább működnünk. Köszönöm szépen, Trüplasszony. Köszönöm, Doris. Köszönöm az átfogó és világos bemutatását a témának. A javaslatok súlyozásával és kritikával is egyetértek. E, örömteli, hogy 70%-kal növekednek, növekszik a költségvetés, különösen a válság, az ifjúsági munkanélküliség láttán, ami egyes tagállamokban e, e, teljesen elszabadult, helyén való politikai megközelítés ez. A képzés, szakképzés, ifjúsági programok többet tehetnek e problémák kezelésében. Arra is utalnom kell ugyanakkor arra, hogy 8 nettó befizető tanács, a tanácsbeli tag a következő pénzügyi keretre vonatkozóan egy 10%-os csökkentést irányozna elő. Ezáltal mondott, hogy egyetem garantált ez a javaslat, tehát nagy harcok lesznek a tanács körében e körül, úgyhogy keményen kell, fel kell állnunk, fel kell sorakodnunk mögötte, mert sok tagállam egy rövid, rövid látó és nem jó politikát folytat szerintem, és ez fenyegeti ezen kitűzött célok megvalósulását, ezért kell figyelemmel lennünk a számadatokra, ne csökkenjenek azok, ezt kerüljük el. A képzés szükségszerűsége mellett a, személyek, a személyiségfejlődés és a társadalmi integráció kérdéseit sem szabad szem előtt évesztenünk. Tehát egy, egy olyan humanista oktatási fogalom mentén kell haladnunk, amely az emberi teljesség mentén halad, hangsúlyozva azt, hogy a program különféle aspektusai ezt meg is jelenítsék. Aztán most a címről néhány szó. Az Európai Bizottság az Erasmus mindenkinek címmel azt is mondja, azért mondja, hogy ez jó cím, mert az Erasmus egy sikertörténet volt, és ezt tovább kell terjeszteni, ezért kell fenntartani a címet. Az nem kérdés, hogy az Erasmus sikeres volt, ám azért az, az egész programot erről elnevezni hiba volna, mert ez nem az Erasmus mindenkinek nem fedi le a program teljességét, és más fontos programokat árnyékba ö, tesz, nem megfelelően jelenít meg, ha ez a cím szerepel. Ezért van jó okunk arra, hogy vagy a régi címet tartjuk fenn, az élethosszígtató tanulást címet, amely világosabban szól a háttérprogramokról, de az is elgondolkodható, hogy Education for All, oktatás mindenkinek legyen a, a nagy keret cím, mert ez is jobban megjeleníti az egyes vetületeit és alprogramjait ennek, a, ennek az átfogó programnak. Erről meg lehet majd vitázni. Néhány megjegyzésem volna még a zsamoné tevékenységekkel kapcsolatban. Ideológilag kicsit bosszantott, hogy a projekttámogatások során mindig azt mondjuk, hogy rugalmasabbak kell legyünk. Ezek a projektek és az itt felsorolt intézmények az elmúlt években egy vegyes finanszírozást kaptak intézményi támogatásból, és a piacra is bízva magukat. Tehát nem szabad ö, feltétlenül ragaszkodni a régi formákhoz, de nem szabad alásnunk a, a létjogukat sem, meg a megkérhetésüket. Nem szabad tehát a, a piac képességet túl hangsúlyozni, ezért értek egyet a által mondottakkal ezen intézményekkel kapcsolatban. Köszönöm, mondja az elnökasszony Márkó. Grazie Presidente, <clears throat> anche per questa relazione. Io spero che la... Köszönöm, és köszönöm szépen ezt a jelentést is. Remélem, hogy a bizottság nem sértődik meg, hogyha elmondom, hogy ez a javaslat sokkal észszerűbbnek tűnik, és könnyebben érthető mint amivel korábban dolgunk volt, amikor először kezdtünk az Erasmus mindenkinek programról beszélni. Akkor mindig azt mondtuk, hogy három kérdés áll a középpontban, először is a név. Ma azt mondjuk, hogy az Erasmus egy fontos ösztöndíj, de ez egy kicsit félrevezető lehet, ugyanis az Erasmus mindössze egy vetületre koncentrál és Brüsszelben olyan sok iskolával, diákkal és tanárral találkozom, akik más programok révén kerülnek ide. Vannak tehát más programok is az Erasmuson kívül. Európa szerte mások is léteznek. Tehát nem gondolom, hogy az Erasmus mindenkinek lenne a legjobb lehetséges név, ami pedig a második aspektust illeti az, hogy mindent egy kalap alá veszünk. Korábban úgy gondoltuk, hogy el kellene választanunk az oktatást, illetve az ifjúsági és sport kérdéseket. Azt gondolom, az a fontos, hogy egy egyértelmű identitása legyen az ifjúságnak és a sportnak, illetve az oktatásnak is. Azt gondolom, hogy ez egyértelmű. Meg kell értenünk, hogy ezt a három külön témát jól elkülöníthető költségvetéssel kell megtámogatnunk. Természetesen jól működő struktúrát szeretnénk. Egyes országokban csak egy ügynökség van, de az én országomban például több is van. És azt gondolom, hogy ha mindent egy szervezet alá csoportosítunk, az egy kicsit talán túlzás lenne. A költségvetés nagyon fontos az emberek számára, ezt is szem előtt kell tartanunk. Tehát ez az a három igen fontos pont, amelyet szerintem itt most körvonalaztunk ebben a jelentésben. Ezt jó kiinduló pontnak tartom. És van még néhány pont, például a Jean Monnet-vel kapcsolatban. Nem lenne helyes egyes intézményekkel szemben diszkriminálni, ez értelmetlen versengéshez vezetne a tagállamok között. Aztán az alapok kérdése. Azt gondolom, jó lenne, ha eldöntenénk, hogy mi parlamentként hogyan használjuk ezeket a forrásokat. Tehát nem csak a tisztviselőknek, hanem a, magának a parlamentnek kell eldöntenie azt, hogy a rendelkezésre álló forrásokat hogyan használjuk fel. És azt gondolom, hogy a jelentés jó irányba mutat, és ez jó. Köszönöm. Köszönöm szépen, Doris a jelentéstervezetet bemutatását is. Minden, amit elmondtál, azt csak nyomatékosan támogatni tudom, és nem is kívánom még egyszer megismételni a dolgokat, ami számomra mindig is nagyon fontos volt, és ami nagyon kellemetlenül érintett, amikor a bizottságnak a javaslatát olvastam, az az, hogy mindent a gazdasági értékesíthetőségre vagy hasznosíthatóságra összpontosítanak és nem foglalkoznak például a szociális integrációval. Világossá kell tennünk véleményem szerint, hogy bármennyire is értékesek és szépek ezek a programok, nem az a céljuk, hogy az aktuális gazdasági válságot valamilyen formában leküzdjék, hiszen ehhez nem is rendelkeznek elő pénzforrással, és nyilvánvalóan a fiatalkori munkanélküliséget itt Európában sem fogják tudni semmilyen formában megoldani. Ezek pótolagos plusz programok, amelyek a fiatal embereknek, vagy éppenséggel idősebbeknek azt kívánják biztosítani, hogy külföldön tanuljanak, a tapasztalatokat megosszák másokkal, a saját személyiségfejlődésükhöz hozzájárulnak, illetőleg hozzájárulnak az európai önazonosság kialakulásához, de nem fognak tudni az európai 50%-os ifjúsági munkanélküliséggel bármit is kezdeni. Ezt világosan le kell szögeznünk, különben hamis elvárásokat támasztanak majd a programokkal szemben, olyan elvárásokat, amelyeket a program nem fog tudni teljesíteni teljesíteni, hiszen teljesen más volt az eredeti célkitűzése is. Ennyiben az is dühítő számomra, hogy ez a vita részben már károkat okozott, ami, az, ami, a vit, ami a neveket illeti. Például egy tanártól azt hallottam legutóbb, hogy szeretnénk Comenius projekteket folytatni az iskolánkkal, mondta egyszer egy tanító nekem. Ö, és akkor mondtam neki, hogy siessenek, mert két év múlva már nem lesz ez a program. Tehát ez egy olyan vita itt a nevek körül, hogy az, ami ez olyan vita nem körül, amiben már a bizottsági javaslat károkat okozott, úgyhogy mindenképpen meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk ellenkormányozni, és e, nem szabad, hogy itt hamis képek e, kialakuljanak e, a felhasználókban, például azzal kapcsolatban, hogy lesz a jövőben program vagy sem. Tehát az egyes célkitűzéseket az egyes területeken, a sport, az oktatás, az ifjúság területén világosan meg kell jeleníteni, a jövőben is meg kell tartani a neveket, és így meg kell tartani az egyes célkitűzéseknek a felismerhetőségét, és az embereknek látniuk kell, biztosítani kell azt, hogy lássák, hogy egyáltalán milyen programok vannak, mi az, amit felhasználhatnak, ugyanis ez egyáltalán nem felismerhető a jelenlegi javaslatban, minden össze van elegyítve, és a végén aztán senki sem érzi magát megszólítva a program által, és nyilván nem ez az, amit akarunk mi itt, éppen ezért már előre ülök annak, hogy teljesen van itt a szakbizottságban egy erős, közös hangon fogunk szólni ebben a kérdésben, és nagyon remélem, hogy a költségvetés tekintetében is, aztán a végén egy jó megnövelt költségvetéssel és egy jól struktúrált, világos felépítésű programmal fogunk előállni, és mindenki tudni fogja, hogy mi az, amire számíthat, mi az, amire nem. Úgyhogy én már erről örülök a következő eszmecserének elnök. Köszönöm szépen. Maria Tereza Schmidt. Merci, Madame la Présidente, pour cette... Köszönöm szépen ezt a az átfogó és alapos elemzést a bizottság Erasmus mindenkinek programjáról. Először is szeretném elmondani, hogy csatlakozom és támogatom ezt a vitát, ami a címhez kapcsolódik, és azt gondolom, hogy a tanulás támogatja a, az életet, és ez egy igen általános koncepció, és szakpolitikán középpontjában is ez áll. Ami az Erasmus nevet illeti, ez nagyon ismert, és talán egy kicsit túlságosan korlátozó lehet hiszen más vetületek is fontosak. Emlegettük már a legjobb gyakorlatok cseréjét és a hálózatok létrehozását, a többoldalú projektek megteremtését egyes országok között. Vannak igen ismert programok, másoknak ugyanakkor nem megfelelő a láthatósága. Más hozzászólók is elmondták, hogy ezt a láthatóságot azért kell megőrizni, hogy a célkitűzéseink is nyilvánvalóak legyenek mindenki számára. Felmerült ez a kérdés, hogy a bizottságnak ez a javaslata egy stratégián, egy értékelésen alapul-e. Ha igen, akkor szeretnénk ezt megismerni. És a COSTA programot is meg kellene vizsgálni, hogy ha ez jól működik, akkor miért szüntetjük ezt meg? Itt egy kis következetlenség mutatkozik. Teljes mértékben egyetértek Doris végkövetkeztetésével. Mi vagyunk a politikusok, nekünk kell meghatároznunk a stratégiát, nekünk kell meghatároznunk a költségvetést, ez a mi hatáskörünk. Az a feladatunk, hogy ezt megvitassuk, és a bizottság javaslata nem azért érkezik hozzánk, hogy egyszerűen elfogadjuk. Nekünk is vannak javaslataink, és megelégedéssel látom, hogy a véleményünk nagy részben megegyezik, és támogatjuk ezt a véleményt. Köszönjük. Santiago Fischer Szexela. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, Doris. Azt gondolom, hogy itt már minden elhangzott. Először is, ami a nevet illeti. Azt gondolom, hogy tévedés lenne így nevezni ezt a programot. Elsősorban azért, mert ez nem megfelelő név a program számára. Nem mondja el, hogy mit tartalmaz ez a program. Ezen kívül megzavarja a, az Erasmus imidzsét. Azt gondolom, hogy ez, ez az a két ok, ami miatt nem jó ez a név. Meg kellene tartani azt a többi márkanevet, ami, ami elhangzottak, hiszen ezek már megalapozott márkanevek, és az üzleti életben is igen ért- értékesek ezek. Butaságnak tartanám, hogyha ezeket megszüntetnénk. Ami a sportot illeti, igaz, hogy itt egy kis mennyiségről van szó, és a hatáskörünk pedig kiterjedt ennél, tehát biztos, hogy több forrásra lenne szükség. Támogatni kellene az olyan témákat, amelyek horizontálisak, például az európai sporttőkét, vagy az önálló sportágak, autentikus sportágak támogatását. Ezek egyes országokra jellemzőek és kulturális értékeket teremtenek. A Jean Monnet-val kapcsolatban nekem van egy kis problémám. Én nem szoktam támogatni a névre szóló támogatást. Én nagyon is egyetértek azokkal a programokkal, amik léteznek. Ezért úgy gondolom, hogy a programokat pályázat útján kellene odaítélni, és nem pedig névre szólóan kellene megítélni ezeket a támogatásokat. Végül pedig, ami a költségvetést illeti. Itt egy 70%-os növekedésről van szó, ez egyszerre nagyon sok és nagyon kevés. Szeretném tudni, hogy mire fogjuk majd költeni ezt a többletpénzt, melyek azok a fejezetek, eh, amelyekre ez a plusz 70% majd eh, bekerül. Eh, mi vagyunk azok itt a parlamentben, akiknek el kell döntenünk, hogy hová kerüljen ez a pénz. Ennyi, teljes mértékben egyetértek a javaslataiddal. Köszönöm. Köszönöm, Kirkup úr. Thank you very much, uh, Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Erasmus egy igen jól ismert program. Az egyik fontos kérdés volt, hogy mire adják ezt a pénzt. Azt mondják a diákok, hogy először könyveket vesznek, utána pedig ruhákat. maga Erasmus is gondolt volna a prioritásokra. Én most nem csak a saját magam, hanem Emma Clark nevében is beszélek, aki ma nem tud itt velünk lenni. Azt gondolom, hogy itt nem csak a költségvetés nagyságáról van szó, hanem arról, hogy több mint 40%-a semmiféle prioritáshoz nincsen hozzárendelve. Azt gondolom, hogy amikor a költségvetésben általánosságok merülnek föl, akkor mindig problémák merülnek föl, ugyanis nem tudjuk elérni a célokat, hogyha nem fókuszáljuk az erőforrásokat. Nem világos számomra, hogy a mesterképzések bevonása hol fog hozzáadott értéket teremteni, és nem látom ennek a gyakorlati megvalósítását sem. Egyes kérdések jelentős nehézségeket vethetnek fel, és számos ilyen kezességi program volt már az Egyesült Királyságban is, amelyek problematikusak voltak. Itt nagyobb költségvetésről van szó, mint a teljes sportprogramban. Az elnök asszony is említette a megjegyzéseiben, és azt gondolom, hogy egyet is értek. Mi mindig azt gondoltuk, hogy az Erasmus, hogyha bármit is megvalósít, akkor az az, hogy ösztönzi a fiatalokat – Eh, ahogy ön is mondta, itt a foglalkoztatással gondok vannak. Az a legkevesebb, hogy megpróbáljuk elérni, hogy a sportprogram, amit eh, üdvözlünk, az alulról szerveződő kezdeményezésekre koncentrál. Juttassuk le ezt a finanszírozást az ifjú európai polgárokhoz, akiknek erre szükségük van. Azt gondolom, hogy a sport egy jó dolog, ez egy fantasztikus lehetőség, de annyi embert be kell vonni, amennyit csak lehetséges, eh, annyi fiatalt kell bevonni, amennyit csak lehet. Ők adják Európa jövőjét, és nem azok, akik már ma is idősebbek. Egy dolgot szerettem volna még hozzátenni. A nem kereskedelmi jellegű sportesemények. Nagyon vigyázzunk kell arra, hogy itt ne egy felülről lefelé irányuló megközelítést alkalmazzunk. Ösztönözni kellene az alulról szerveződő kezdeményezéseket és a bevonódást ösztönözzük azt, hogy az emberek megismerjék egymást Európa szerte, a fiatalok összejöjjenek és ismerkedjenek. Tehát ahelyett, hogy blokkokat hozzunk létre, mint például öt partnerszervezet és három különböző ország, próbáljuk meg ezt fordítva, próbáljuk meg ezt megkönnyíteni, hogy több helyi közösség és szervezet bevonódjon. Tegyük ezt hasonlóan, mint hogy ezt a LEADER programmal tettük a vidékfejlesztés területén, ezt én nagyon sikeresnek tartom. A fiatalokat és az alulról szerveződő kezdeményezéseket kell támogatni, és megtalálni azt, ami a legfontosabb az ő fejlődésük számára. Ezek kell, hogy a prioritásaink legyenek. Köszönjük szépen, ezt meg fogjuk vizsgálni. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. A hozzászólások jó részével egyet tudok érteni, amelyet öntett bevezetőjében sokan, sokfélét mondtak erről a témáról. Szerintem ne tegyük még nehezebbé a megállapodás szakbizottság nevében. Azért mégiscsak mondanék néhány szót én is, elkerülve az ismétléseket. A bizottság egészében jó javaslat talált elő, sok mindent javított a korábbi programhoz viszonyítva, karcsúsítva, egyszerűsítve a végrehajtást, amit általában az ALDE frakció támogat. Hogy említsek négy olyan területet, ahol a parlament fontos hozzájárulással élhet. Először is. A legforróbb, legkeményebb téma maga a cím témája. Az egyszerűsítés nagyon sok érintettet, résztvevőt frusztrált, ahogy ezt hallottuk. Valóban nem teljesen világos, hogy az iskolai és a szakképzés hol szerepel voltak épp a javaslatban, hol a helye ezeknek. Szerintem konstruktívan kell vizsgálnunk ezt a kérdést. Egyetértek a bizottság alapban is, hogy a legerősebb márka név az Erasmus, Erasmus úgyhogy szerintem ezt ambiciózusan kéne tovább vinnünk. Ugyanakkor az is világos, hogy a Comenius és a, a Leonardo körülötti közösségek is erősen ragaszkodnak ehhez a névhez, úgyhogy valamiféle szilárd kompromisszum felé kéne tovább lépnünk, szívesen részt veszünk ebben a folyamatban. Az ifjúsági fejezet kapcsán helyén valónak találom, hogy külön fejezetben szerepel az ifjúság. Szerintem ez jó döntés. Támogatjuk. Sport. A sport elemei szerepeltek. Az erről szereplő elemek szerintem relevánsak és jók a bizottság javaslatában. Külön szeretném kiemelni az egészség, a, a testmozgással való egészség ö, állapotjavítást. A tagállamok rengeteg pénzt költenek, és megtakaríthatnának költségvetési kiadásokat, hogyha a, a testmozgás jobban elterjedne. Nagyon sok jó cselekvés tevékenység indult el. Jó lenne, hogyha még több friss gondolat születne ebben a témában. Szerintem ezek támogatandó gondolatok. A Jean Monnet tevékenységek, illetve az intézet, intézmény támogatása ügyében egyetértek azzal a gondolattal, hogy ez furcsa, furcsa döntés, hogy csak kettőt és nem hatot sorolnak fel. Nem tudom, hogy mi, legy- mi lesz az ALDE véleménye ezzel kapcsolatban. Én személy szerint azt támogatnám, hogy a, mind a hat intézet szerepeljen, kapjon támogatást. Szerintem nem logikus kettő támogatás, hatot nem. Úgyhogy személy szerint így látom, meglátjuk, mi lesz a frakció véleménye, és ez a kezdeti álláspont, ennyit mondanék most. Köszönöm szépen, alig van már időnk. Bagó úr, kérem, nem mondja meg azt újra, amit már elhangzott. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én is üdvözlöm a bizottságnak a javaslatát, amelynek eredményeképpen a sport bekerült. A többi éves pénzügyi perspektívába az új programban a sport támogatására javasolt akciók összhangban vannak a magyar elnökség által, tehát a magyar elnökség alatt elfogadott EU sport munkaterve. Másodszorban a javaslatban a szakpolitikai jellegű kérdések nagyon részletesek, ugyanakkor a megvalósításhoz fontos kérdések nagyon általánosak szerintem, és nem látszik a jelenlegi jól bevált sikerrel futó programok folyamatosságának a biztosítása. Úgyhogy fontos, hogy pontosan láthatóvá váljon a jelenleg működő tevékenységeknek a jövője. Harmadsorban, ami a fiatalok rendeletben program integrálásáról itt kialakult a vitában, véleményem szerint nem pusztán forma, hanem tartalmi változásokat is jelenthet. Az egy összevont nemzeti iroda szerintem megnehezíti azt, hogy az egyes szakpolitikák céljai egyértelműen megjelenjenek a program megvalósításában. A jelenlegi programtervezet szervező elve a mobilitáson keresztül megvalósuló tanulás, amely bár lényegi eleme a jelenlegi fiatalok rendelve programnak, mégsem kizárólag az egyetlen célja. A fiatalok társadalmi részvétele, az interkulturális tanulás így szerintem kimaradnak a jelenlegi programból. Ezért támogatom, hogy az ifjúsági terület a sporthoz hasonlóan önálló fejezetként alprogrammét jelenjen meg a programban. És végül, de nem utolsó sorban, ami a Jean Monnet tevékenység kapcsán itt kialakult, az, hogy a tanács eldöntötte engem, mint európai parlamenti képviselőt, nem igazán köt semmire, így csatlakozom és alapvetően fontosnak tartom azt a véleményt, azoknak a véleményét, Fiszász kollégáit, elnökasszonyét, akik azt mondják, hogy a támogatás elosztása az csak és kizárólag pályázás alapján történjen. Szerintem ez erősíti a szabad versenyt, és annak a szabad versenynek magát az alapját is képezi, illetve a minőségi elemek fenntartását, valamint a növelését is szolgálja. Ennek alapján én személy szerint nem látom indokoltnak az intézmények nevesítését. Köszönöm. Köszönöm szépen, valószínűleg félreértett, ezt így nem mondtam, de majd még lesz alkalmunk beszélni erről. Szabine. Én is csak röviden fogom mondani, hiszen már elhangzott sok minden, amit támogatni tudok. A jelentésnek az alapvető kialakítása, ennek a munkadokumentumnak az teljesen világos és jó úton jár és a, ez érvényes a régi neveknek a megtartá, ez érvényes a neveknek a megtartására is, hiszen ezek jól bevezetett márkanevek, Morten Lőke, Gárdal egyetértek, vannak Comenius diákok, akik nem lesznek képesek a jövőben Erasmus névvel azonosítani magukat, hiszen már más néven vezetődött be az őket támogató program. Jó lenne, hogyha jó, hogy itt most sokkal több bizottsági képviselő van, mint délelőtt volt, éppen ezért itt most nézzük meg ezt a bizottsági javaslatot, amely azt mondja, hogy 56%-át osztják el az eszközöknek előzetes döntés alapján, és aztán marad 44%-nyi rugalmas pénzeszköz. Mire gondolt a bizottság e részarány meghatározásakor? Jó lenne, hogyha tudnánk, hogy milyen gondolat vezérelte őket, akkor, amikor 44% elosztását későbbre irányozzák elő. Mi volt tehát a háttérben meghúzódó gondolat? Jó lenne, hogyha erre a kérdésre válaszolni tudnának. Elnök, köszönöm szépen. You have the floor. Mr. Commission. Thank you. Thank you very much. Thank you uh, very much, Madam Chair. As a bureaucrat, I'm hoping to be... Köszönöm szépen, elnök asszony. Bürokrataként nem arról fogok beszélni, hogy miket érzünk, hanem hogy mik itt a tények. Úgy gondolom, hogy itt eh, nagyon sok fontos témáról van szó, és teljes mértékben egyetértünk azzal kapcsolatban, hogy eh, az ifjúság eh, milyen fontos, és hogy mennyivel jobban össze kell kapcsolni ezt a programot a szakpolitikai prioritásokkal. És azt gondolom, hogy a holisztikus megközelítésben is egyet tudunk érteni, de ebben bele kell foglalni az informális és nem formális képzést is és az egyszerűsítést mi is fontosnak tartjuk. Végül pedig úgy gondolom, hogy végül meg fogunk állapodni a költségvetés kérdéséből is. Van néhány olyan kérdés, amiben nem annyira egyet nem értésre, mint inkább félreértésről van szó. Három vagy négy ilyen van. Az első az, hogy mennyire tartjuk fontosnak az ifjúságot. Természetesen rendkívül fontosnak tartjuk az ifjúságot, és különösen azokkal értünk egyet önök közül, akik azt mondják, hogy a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség a jelenlegi egyik legsúlyosabb probléma. Ezért tartjuk igen lényegesnek a holisztikus megközelítést. Azt gondolom valamennyien egyetértenek abban, hogy a korai lemorzsolódással való megküzdés igen fontos a fiatalok lehetőségeinek szempontjából és az ifjúsághoz kapcsolódó valamennyi aspektust lefedi az informális vagy a nem formális képzési terület, és ezért ez igen lényeges. Ezt értjük tehát holisztikus megközelítés alatt. A második kérdés, amit itt szeretnék felvetni, az, amit egyesek önök közül úgy érzékelnek, mint a javaslat tisztán gazdasági jellege. Azt gondolom, hogy aki ezt vette le ebből, az téved. Nem erről van szó. Amikor azt mondjuk, hogy ezt a programot a létező szakpolitikai keretekhez kötjük, az Oktatás és Képzés 2020 programhoz, ahogy ezt önök is tudják, ennek egy igen erőteljes szociális dimenziója is van, és a fiatalokkal kapcsolatos együttműködésre épít. A szociális dimenzió, illetve az aktív részvétel tehát igen erős, és ezt is fontosnak tartom. Pontosan ezért vettük bele most először ezeket a szakpolitikai hivatkozásokat fő célkitűzésként. Gondoskodnunk kell arról, hogy ez a program valóban lefedi ezeknek a területeknek a sokféleségét, a tevékenységet, az oktatást, a sportot, és így tovább. Még több feladatunk van azon a téren, hogy jobban megértessük az álláspontunkat. Azt gondolom, egy másik félreértés forrása a cselekvések korlátozásának szintje. Azt gondolom, hogy az egyes ágazatokban nem történt csökkenés, de ha megvizsgáljuk, hogy mit szeretnénk tenni például a mobilitás területén, az oktatásban, idézem a javaslatot, azt mondjuk, hogy támogatnunk kell a felsőoktatásban résztvevő hallgatók mobilitását, a résztvevő országok között. Ez a mobilitás fenntartja a magában foglalja a tanulási formákat, szakmai gyakorlatot, és így tovább. Itt valójában azt mondjuk, és talán itt ma is ez hangzik el. Tehát, hogyha friss szemmel nézünk a javaslatra, akkor láthatjuk, hogy sokkal inkább közelít az önök álláspontjához, mint ahogy azt előbb gondoltuk. Pakasszony is elmondta, hogy itt szakértők ülnek. Ez igen fontos. Csak hogy mi is tudjuk, hogy mit teszünk jelenleg ezek között a keretek között, és ezekből sok munka igenis jó irányba mutat. A viták közül pedig sok vita nem a jogalapra irányul. összehasonlíthatjuk a, a jelenlegi jogalapot, tehát ezt kell összevetni az Erasmus mindenkinek jogi alapjával. És végül pedig azt hiszem, az nem jó hír, de vannak olyan pontok, ahol kicsi eltérnek az álláspontjaink. Azt gondolom, az első ezek közül természetesen a név. Sokan azt mondják, hogy ez a név nem megfelelő, mások pedig azt mondják, hogy ez a név igenis jó ehhez a programhoz. Természetesen a parlamentnek és a tanácsnak is beleszólása lesz a végeredménybe. De a helyzet elemzéséből már egy, eddig is egyértelmű volt, nyilván megvizsgálták a hatástanulmányt is, ahol a döntésünket és a, a többi alternatívát világosan leírtuk. Az Erasmus az Európai Unió legjobban ismert márka neve. Ezért gondoltuk azt, hogy jó ötlet lenne ezt a márkát tovább építeni annak érdekében, hogy ez a program látható, ismert és sikeres legyen. Még a parlament is, amikor új javaslatokkal és kísérleti projektekkel áll elő, ezt a nevet használja. A parlament egy olyan ötlettel állt elő, amelynek neve Erasmus tanoncoknak. Ez azért van, mert a, az Erasmus egy igen jól ismert név, egy jól ismert program neve. Mi gyakorlatilag nem 56 százalékot akartunk megajánlani. Van itt még 5 százalék, ami az adminisztrációra menne, tehát összesen 61 százalékról van szó. Ma nagyon nehéz döntést hozni a prioritásokról hogy mivel kell megbírkoznunk 2018-ban, 2019 ben és 2020-ban. Ezért tartjuk fontosnak azt, hogy megnyissuk a vitát a prioritások meghatározásáról. Szeretnénk, hogy minden ágazatra jusson egy minimális allokáció, másfelől pedig szeretnénk azt lehetségessé tenni, hogy meg tudjunk birkózni a, az olyan határokon átnyúló prioritásokkal, amelyek a az, az iskolákkal, a fiatalokkal vagy más témákkal foglalkoznak, amelyek nagyon fontosak. Elnök asszony, az utolsó megjegyzésem a program irányítása. Nagyon fontos, hogy egyértelmű, egységes szabályokat határozzunk meg, annak érdekében, hogy azok a cselekvések, akár a mobilitás, akár a stratégiai együttműködés, vagy a politikai támogatás területén ugyanúgy kerüljenek végrehajtásra minden tagállamban, vagy legalábbis egy tagállamon belül ugyanúgy hajtsák ezt végre. Ez ma nincs így, ezért nagyon fontos lenne, hogy megkönnyítsük ezt a kedvezményezettek számára. Ezért van szükség egy olyan irányítási rendszerre, ami a végrehajtás egységességét biztosítja minden tagállamban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Korel úr! Elnökként vagyok itt, úgyhogy óvatosan kell fogalmaznom. Kedves Korel úr, nyilván megállapíthatta, hogy bizonyos dolgokban nagyon is egyetértünk, ebben Egyetértek önnel, más dolgokban ugyanakkor különböző a véleményünk, és nagy örömmel állapíthatta meg, hogy vannak itt olyan kollégák, akik együtt tudnak élni az adott címmel, ezen nem változtathatok, de az biztos, hogy a többség nem támogatja ezt a címet. És itt nem csak a címről van szó, eh, és nem arról van szó, hogy nekem mindenképpen igazam kell, hogy legyen. Mindenki elmondta, hogy miért nem tartja megfelelőnek. Értelmetlen ez a cím. Őt megtévesztő, és nem mondja ki azt, amit takar. Úgyhogy a parlamentnek voltak már olyan állásfoglalás, amik nem vezetek sehova. Például, hogy Erasmus programot vezessenek be ipari tanulók számára, annak idején azt is kezdeménye. Azt is eh, kellett akkor mondanom a kollégáknak, hogy van már ilyen program, csak azt Leonardonak hívják, nem Erasmusnak, az a ti Erasmus programotok. Aztán most jön a bizottság, eh, és most egy hasonló javaslat talál elő, ez nem helyes. Tehát Ennyibe hagyjuk most a dolgot, nem fogjuk most újra értékelni ezt a dolgot. Amiben egyetértünk, az az egyszerűsítés kérdése, de ez azt is jelenti, hogy a kérelmezésnél egyszerűsíteni kell az eljárást. A kreatív Europe-nál és másnál, más helyeken is probléma a kérelmezésnek a bonyolultsága, és itt nyilván a bizottságnak, a tanácsnak és a parlamentnek egyességre kell jutnia. Nyilván minden egyes kérem az utolsók veszőig meg kell vizsgálni, de hogyha megnézzük a programokat, amit a Leonardo-nál, a Comeniusnak kiosztanak, azok nem olyan összegek, amiből meg lehet gazdagodni, hanem olyan összegek, amire a kérelmezőknek szükségük van, tehát mindenképpen meg kell próbálnunk a résztvevők, az érintettek, a kedvezményezetek érdekében egyszerűsíteni. Éppen ezért meglepő, hogy hogy minden pénzeszközt, amit ebben a programban szétosztottak, azt be is fogadtak, annak ellenére, hogy bonyolult volt a kérelmezési eljárás. Hogyha megnézem a szociális vagy strukturális alapok által kiosztott pénzeszközöket, vagy kiosztásra váró pénzeszközöket, ott nem fogadták be az összes pénzt. Úgyhogy éppen ezért ez meglepő. Trüppel asszony mondta, hogy azok az intézmények, amiket támogatunk, azokat, azok az intézmények más forrásból is kapnak támogatást. Meg kell nekik adni a pénzeszközöket, akár nézem itt Maastrichtot, akár Brüst, ezeknek valamiből élniük kell, és nem feltétlen csak az EU pénzéből, de hát az EU pénze az egy fontos építő kocka ebben a költs- az ő saját költségvetésükben. Maastricht, Trier, Liège, ennek a háznak a szülöttei, ezek olyan ötletek voltak, amelyek aztán megszemélyesedtek, intézményesültek, és most nem mondhatjuk azt, hogy erre már nincsen szükségünk. Nyilvánvalóan nem kell újra mindig feltalálnunk eh, a spanyol viaszt, hogyha valami jól működik már évek óta, vagy évtizedek óta, akkor azt nem kell megszüntetnünk, Éppen ezért az lenne a tiszteleteljes kérésem, hogy ezen a területen támogassanak engem, vagy velem van mindenki, vagy ellenem. Bagó úrnak pedig azt mondanám, hogy ha senki sem támogat ebben, és mindenkinek akkor mindenkinek sajnos pályáznia kell a pénzre, tehát kérelmet kell beadnia, de hát aznak nagyon nagy administratív következményei lesznek, sokkal több adminisztráció lesz, mint eddig volt ehhez már nincsen sok hozzáfűzni valom. Köszönöm szépen a kollégáknak, hogy már hetek óta dolgoznak ezen a témán, már volt intenzív eszmecserére is alkalom. Én nem vindikálom magamnak azt a jogot, hogy mindig csak nekem van igazam, és nagyon hálás voltam akkor, amikor bevezették az élethosszig tartó tanulás programját, és el tudnám képzelni, hogy ezen a néven folyjon tovább a dolog. Nem ez, erről szól a javaslat. Úgy gondolom, hogy a nevet kell megváltoztatnunk, és nem az eljárás módot, ebben támogatni tudjuk a bizottságot, és meg is fogjuk tenni. A sport témája, erről még beszélnünk kell, Kirk Hope úr, ez egy olyan kérdés ugyanakkor, amivel majd akkor fogunk tudni foglalkozni, amikor a részleteket fogjuk egyeztetni. Az Erasmus programmal kapcsolatban is érkeztek itt kezdeményezések, ezekkel is majd akkor fogunk foglalkozni ami pedig a nemzeti ügynökségeket illeti. Ezzel kapcsolatban is mondanék még valamit. A nemzeti ügynökségek dolgoznak, de amire nekik szükségük van, az egy közösségi portál. Tehát ami Koméniu tehát amit Németországban a Comenius csinál, annak a portálnak be kell mutatnia a többi programot is. Úgy gondolom, ha jól tudom, akkor a bizottság éppen azon van, hogy ez megvalósuljon. És remélem, hogy itt a régi programok megmaradnak, és nem feltétlenül egy ilyen új név alatt. Nem tudom, mit lehetne mondani, ami még pregnánsabb az élethosszítartó tartó tanulás szlogenje helyett, de hát mindenképpen egy legalább ilyen jó szlogent kell találni a jövőbeli programba. Andersen asszony pedig, önnek adnám még meg a szót, talán gyorsan meg tudja mondani, hogy a tanács mi az, amit eddig elfogadott ezen a területen, vagy mi az, amit elutasított, parancsoljon. Thank you very much, uh, Madam Chair. Thank you uh, for giving me the... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy uh, lehetőséget kaptam, hogy tájékoztassam a bizottságot, hogy milyen munkát végeztünk a tanácsban a javasolt programmal kapcsolatban a Dán elnökség alatt. Azzal szeretném kezdeni, hogy uh, természetesen uh, tiszteletben tartjuk az Európai Parlament szerepét ebben a munkában, és a tanács ezért az Európai Parlament első olvasatát várja. A Dán elnökség horizontális megközelítést alkalmazott a TPK eh, tárgyalások eh, keretében. Az oktatás, képzés, ifjúság és eh, sport témájában általános megközelítést alkalmaztunk, és politikai megállapodásra, egyetértésre törekedtünk. Ez természetesen magában foglalja a javasolt programot is. És ez a az általános megközelítés május 11-én született meg végül. Természetesen még várjuk a parlamenttől az első olvasatot, de azért is tekintető ez részlegesnek, mert a preambulum bekezdések, a költségvetéshez kapcsolódó elemek, vagy még tárgyalás alatt lévő rendeletek nem szerepelnek benne. Például a pénzügyi rendelet is ide tartozik. A részleges általános megközelítés az integrált, egyszerűsített és mainstream megközelítést támogatja. Az oktatás, képzés, az ifjúság és a sport egy ernyő alá integrálásával. Az integrált program előnyeit is figyelembe vettük, különösen a formális, informális és nem formális tanulási ágazatok között. Ugyanakkor szeretnénk fenntartani a a jellegzetességeket az egyes területek számára, ahogy ez a konkrét programokban is tükröződik. Az eltérő ágazatok és oktatási rendszerek a tagállamokban eh, kiemelésre kerültek az általános megközelítés szövegében, például a felnőtt képzés eh, külön fejezet alatt szerepel, illetve minimális allokációkat határoztunk meg az egyes eh, oktatási ágazatokra, illetve az alulról szerveződő sport szerepét is hangsúlyoztuk. Az élethosszig tartó tanulás vetületét illetően ez hangsúlyosabban jelenik meg, mint az eredeti javaslatban. Ebben a tekintetben fontosnak tartottuk megemlíteni azt, hogy annak ellenére, hogy egy integrált programról van szó, és az új lehetőségek inkább a formális, informális és nem formális tanuláshoz kapcsolódnak, egyértelmű igény mutatkozott a tanács részéről arra, hogy láthatóbb elemeket használjunk. A részleges általános megközelítés ezért magában foglal egy olyan javaslatot, ami egy független ifjúsági fejezet létrehozására irányul, és a nem szervezett ifjúsági csoportokat is figyelembe kellene venni. Ez azt jelenti, hogy három tartalmi fejezet és három költségvetési sor kapcsolódik itt össze. Ugyanúgy került strukturálásra, mint az oktatási, illetve a képzési fejezet annak érdekében, hogy hangsúlyozzuk az élethosszig tartó tanulás jelentőségét és előnyeit, amelyet egy ilyen egységes program nyújtani tud. Más módosítások, amelyek a bizottság érdeklődésére tarthatnak számot, magukban foglalják azt, hogy a mutatókat kivettük a jog, jogi szövegrészből, és a programbizottság hatáskörébe helyeztük át. Ez a bizottság különböző konfigurációkat határozhat meg. A tagállamok dönthetnek a megfelelő és a költséghatékony megvalósításról, természetesen tiszteletben tartva az európai jogszabályokat, például a pénzügyi rendeletet. És valóban a részleges általános megközelítésben töröltük az egységes koordinált szervezet vagy ügynökség kifejezést. A tagállamoknak kell meghatározniuk az illetékes szervet vagy hatóságot, amely végrehajtja a programot. És a jelenlegi hat intézmény szerepel ebben a részleges általános megközelítésben. Végül, de nem utolsó sorban pedig, ez a dokumentum nem határozott meg más nevet, mint amit a bizottság eleve is javasolt, az Erasmus mindenkinek Elnök asszony úgy tűnik, hogy sok a közös pont a parlament és a tanács között, de azt gondolom, hogy végül mind a három intézmény meg fog majd egyezni. Köszönöm, hogy elmondhattam ezt önöknek. Köszönöm. Már elmondtam. Helyettem a kulcs szót helyettem. Köszönöm az Európai Bizottság munkáját, együttműködési készségét. A tanácsnak ugyanez az üzenetem. Hogyha ez az együttműködés nem állna fenn, akkor nem lenne program. Ez együtt döntés nem mindig ez a helyzet. Tehát azért, mert esetleg a más és más helyen nyomjuk az emelőt, vagy attól még egyfelé hatunk, közösen kell munkálkodnunk ugyanazon cél érdekében. Hát, ami még van, esetleg fennálló akadály, azt meg közösen tudjuk majd leküzdeni. Köszönöm, júliusban lesz egy második vitaforduló, ott már egy kicsit a, a struktúrákról is tudunk mélyebben beszélni. Itt a mi módosítónk révén és kiegészítéseink révén tudjuk majd tovább érlelni a bizottság anyagát, és köszönjük a, a, a jogi tanács adást Évának és a, a többieknek. Ezt a munkát el kell végezni, nehéz dossziéhez, ez, ő nélkülük nem tudnánk olyan jól elvégezni a munkát, ahogy el tudjuk a kiemelve az Európai Bizottság programjának jó elemeit. Következő napi rendi pontunk. Jetzt äh, zu Punkt 12. 12-esre kell ugranunk, mert a jelentéstevő a költségvetési jelentéstevőnk 2013 nagy költségvetés ügyében jelen van, vele szeretnénk eszmét cserélni. Önne Rapátó asszony? Elnézést kérek, elnök asszony, tudna több részletet mondani az ütemtervvel kapcsolatban? Az Erasmus mindenkinek jelentéssel kapcsolatban? Júli. Ez hibám volt, tehát a nyári szünet előtti utolsó 19. ülésünkön lesz még egy eszmecsere, július 19-én, ahol részesebben tudjuk kibontani egyes pontokat majd, ahogy mondottam. Aztán szeptemberben, amikor elkészítem a jelentésemet, hogy bemutatom, szeptemberben, ugye egy hónappal eltoltuk a dolgot, szeptemberben tehát elkészül jelentés, ekkor lesz majd módosítókra alkalom, és aztán novemberben dönt a szakbizottság. Tehát elhalasztottuk némileg a nyári szünet utára ezeket a lépéseket. No, akkor tehát, ahogy mondottam, 12-es pontra ugornánk, mert a, 2000, a, a Költségvetési Szakbizottság jelentéstevője körünkben van, és ez, ő miatta változtattunk a napi rendünkön. A bizottság 2013-ban elkészítette április 23-án a költségvetés tervezetét, különféle tevékenységeket irányoztunk elő ebben a költségvetésben, Először a Költségvetési Szakbizottságtól azt a kérést kaptunk, hogy különféle pilot projektek és előkészítő cselekvések ügyében éljünk javaslattal, hogy a bizottság aztán erre tudjon reagálni, mielőtt döntés születne arról, hogy voltak éppen milyen módosítókat is terjesztünk be. Másodszorban aztán megszületik a, a Költségvetési Szakbizottság jelentése, amelynek előadója Lokegár úr, mint a prioritásokról kell majd dönteni, a harmadsorban pedig a tanács elé kerül a költségvetés tervezet. Tehát Hanu, nem akarok már többet mondani, menjetek ki. Latvia úrnak adom meg a szót. Grazie all'opportunità che mi date. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt a Kulturális és Oktatási Szakbizottságban számoljak be a 2013-as költségvetési tervezés jelenlegi állásáról. Mint önök is tudják, a költségvetési eljárás hosszadalmas eljárás. Először is ugye a parlament elfogadja márciusban, Strasbourgban az iránymutatásait, és akkor a következő költségvetési szakbizottsági ülésen erről fogunk majd vitatkozni, és ott születik meg a trialógusra szóló mandátum. Fontos, hogy szorosan együtt működjünk az egyes szakbizottságokkal ennek keretében, különösen így válság idején, és az is fontos, hogy az erőforrásokat oda irányítsuk, ahol tényleg tudunk valamit elérni velük a parlament által megfogalmazott eh, prioritások tekintetében fontos tehát a korlátozott mértékben rendelkezésre álló forrásoknak a megfelelő alkalmazása. Az általunk megállapított prioritásokat, illetően a 2013-as költségvetés nyilvánvalóan a válság határozza meg. Azt mondtuk, hogy a fejlesztést és a növekedést kívánjuk előtérbe helyezni, de természetesen a foglalkoztatás növelését, és különösen a fiatalabb generációk foglalkoztatását is támogatni akarjuk úgy gondolom, hogy ebben a költségvetésben újra és újra világosá válik, hogy mik a prioritásaink. Egyrésztről meg kell értenünk azt, hogy ez egy nagyon nehéz költségvetés. Ez a 2007-2013 közötti költségvetési keretnek az utolsó költségvetése. Nagyon sok vállalásunk volt az első években, és most kerül sor aztán az ezekkel kapcsolatos folyósításokra, kifizetésekre és nyilvánvalóan a mostani költségvetés nagyban meghatározza azt, hogy a múltban milyen kötelezettségvállalások voltak. A bizottság a saját tervezetében a kifizetéseket rendkívüli mértékben megnövelte az előző költségvetéshez képest 6,8%-kal. De, ahogy elmondtam, fontos számunkra, hogy világossá váljon, hogy mi a rendelkezésre álló forrásokat jelentős mértékben a saját magunk prioritásaira kívánjuk fordítani. Erről folyik tehát a szakbizottságokkal való egyeztetés és vannak aztán olyan pénzeszközök is, amelyeket előkészítő mm, akciókra és kísérleti projektekre tudunk fordítani. Ebben az évben is olyan eljárásmódot kívánunk alkalmazni, ami lehetővé teszi számunkra, hogy a végszavazásnál, a zárószavazásnál csak olyan projekteket fogadjunk el, amelyek valóban megvalósíthatók. Ezért egy menetrendet állítottunk fel, amely azt mondja, hogy az egyes szakbizottságokban a kísérleti projektekről és előkészítő akciókról e, ezekben a hónapokban kell majd dönteni. Önök már elvégezték a saját feladatukat, ezt megkapja majd a bizottság, és a bizottság egy első becslést fog közreadni ezeknek a projekteknek a megvalósíthatóságáról, és aztán júliusban egy tényleges, végleges értékelést fogunk kapni a bizottságtól arra vonatkozóan, hogy ezeknek a kísérleti projekteknek és előkészítő intézkedéseknek a megvalósíthatósága ténylegesen fennáll-e, és akkor aztán hm, a szükséges módosításokat elvégezhetik a, elvégezhetjük, illetőleg a szakbizottságokban is szavazásra kerülhet sor a saját maguk által kezdeményezett kísérleti projektek és akciók tekintetében. Végén, a végén pedig az egyes szakbizottságokból érkező javaslatokat beépíti a bizottság a saját lavaslatába. Ami még fontos, az az, hogy természetesen azokat a javaslatokat fogják fölvenni a költségvetésbe, amit megvalósíthatónak tartanak. Nyilvánvalóan nem engedhetjük meg a költségvetésben azt, hogy olyan dolgokat irányozunk elő, olyan projektekre irányozunk elő pénzeszközöket, amelyek aztán a végén nem valósulnak meg. Tehát a bizottságnak az értékeléséhez kell majd, hogy tartsuk magunkat, és csak azokat a projekteket mérlegelhetjük komolyan, amelyek megvalósíthatónak minősítetnek. Ami az egyes programokat illeti, a jelen szakbizottság illetékességi körébe tartozó projekt tetteket. Mi most ugye a bizottságnak az értékelésére várunk, ahogy elmondtam. A költségvetési bizottság gyakran ugye Mr. Nónak nevezik, hiszen mindenre nemet mond. Nagyon pontosan megnézzük, pontosan a válságra való tekintettel, hogy amit előterjesztettek, az megvalósítható-e. Tehát hogyha önök is értékelés folytatnak, akkor önök is folyamatosan gondolkodjanak azon, hogy a pénzek hogy használhatóak fel a legjobban, és a pénzek felhasználás, és vannak-e negatív prioritások, Hogyha ugyanis megszorításokra kell sort keríteni, akkor talán az a legjobb, hogyha maguk a szakbizottságok már kezdettől fogva meg tudják mondani, hogy ettől és ettől a projektől nem válunk olyan túl sokat, ezek talán kevésbé prioritásos projektek, és akkor végül az adott szakbizottság számára különös fontossággal bíró dolgok megfelelő forrást kapnak, és azok megfelelő figyelembevételre kerülnek. Tehát a bizottság számára világosá kell tenni, hogy hol nem kívánunk megszorítást, és hol tudjuk azt elfogadni. Elnök, köszönöm szépen. Lavia kollégának akartam megadni a szót, de előtte még elmondanám, hogy itt van egy, egy bizonyos eljárásmód. Most ugye összegyűjtöttük a különböző kísérleti projektjavaslatokat a bizottságból. Azt kell, hogy megállapítsam, az én általam megfogalmazott projektek nincsenek benne a listában, pedig beterjesztettem őket már hetekkel ezelőtt, mindegy. Tehát júliusban kívánunk szavazni a költségvetés tervezetéről. Az elmúlt évben így tettük, így fogjuk tenni most is. Meglátjuk, hogy mit terjeszt be a tanács, azt meg kell, hogy várjuk, aztán itt van a nyári szünet. Tehát tehát júliusban már szavazni fogunk tudni a kísérleti projektekről és az előkészítő intézkedésekről, és remélem, hogy akkor aztán a jelentéstevőnek megfelelő mandátumot adhatunk arra, hogy a, a bizottságnak a javaslat tehát minden egyes költségvetési soron támogassa úgy gondolom, hogy ez lesz célra vezető. Nincs értelme itt a tanácsnak a álláspontjára várni, hiszen ők túl későn fognak a saját javaslatokkal előállni. Lökegor kollégának adnám meg a szót. Thank you, Chair, and, uh, thank you to the General Rapporteur also uh, for being here and giving us... Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy itt lehetek, és kifejthetem az álláspontomat. Nagyon sok minden került már említésre, de most én csak folytatnám ezt a gondolatmenetet. Ahogy már elhangzott, számos költségvetési feladat áll előttünk. Itt van a költségvetési vélemény, az úgynevezett prioritások, kísérleti projektek és mások. A költségvetésről szóló információs csomagot kiosztottuk a parlamentben is, remélem, hogy önök is megkapták. Nézek itt körben, amikor megkapták, ugye, vagy majd meg fogják kapni. Ez azokat a költségvetési sorokat részletezi, amelyekkel kapcsolatban ott vannak a felelősségek és az időrend is, illetve néhány határidő, és a bizottság sajtóközleménye is, ami a költségvetés tervezetet kísérte. Így megvizsgálhatják a költségvetés fő jellemzőit. Ami magát az eljárást illeti, a bizottság a költségvetés tervezetet április 25-én fogadta el. Természetesen most a tanácson a sor, hogy elfogadja ezt, ahogy ez már el is hangzott, és ahogy tavaly a tanács döntése idén is nagyon későn érkezik, ahol ezt már Pakasszony is elmondta, július végén. Annak érdekében, hogy a költségvetési eljárás továbbra is megvalósítható legyen, különféle vitákra lesz szükség. Az ECOM bizottság ugyanazt a menetet fogja követni, mint tavaly. Júliusban már megszavaztuk a költségvetési módosítókat a tavalyi év során. És ahogy ez már elhangzott, remélem, hogy horizontális mandátumot tudunk adni és megszavazni a módosítókat szeptemberben, a bizottság pedig átvizsgálja és módosítja ezt a költségvetés tervezetet. Reméljük, hogy erre nem lesz szükség, de sose lehet tudni. Igen, most átugrom a következő ponthoz. Ahogy tavaly prioritásokat kellett meghatároznunk, hiszen szűk határok között mozgunk, különösen a 3B-ben, ahol 25,6 millió euró szerepel, az A fejezetben pedig 91 millió euró szerepel. Ezek a számok kicsi magasabbak, mint az elmúlt két évben, Próbáltam erre valami jó magyarázatot találni, de nem találtam. Lehet, hogy a kifizetések helyzete miatt van. De akárhogy is, ez pozitív, hogy 25,6 van ott, ahol tavaly még csak 15 volt. De természetesen prioritásokat kell meghatároznunk, és a vita erről már meg is kezdődött. Most következnek a kísérleti projektek, itt már volt egy határidő, és nem tudom, hogy Pax asszony projektjeit miért nem vonták még ebbe bele, de ennek a kérdésnek is a végére fogunk majd járni. Egy listát készítettünk és ki is osztottuk önöknek. Láttam kollégákat, akik ezt osztogatták, úgyhogy remélem, hogy most már mindenkinek ott van a kezében. Június 4-éig fogjuk ezt folytatni, utána pedig a bizottság felülvizsgálatot végez, és visszajelzést ad. Ahogy ezt az általános jelentéstevő is mondta, itt fogjuk azt megvizsgálni, hogy mennyire megvalósítható. még nem állt rendelkezésre minden javaslat, amikor ezeket megvitattuk. Vannak például olyan partnerségek, mint a sport is, amit már tavaly elfogadtunk. És még néhány szót a költségvetési véleményről. A 2013-ra vonatkozó költségvetési prioritások is szerepelnek ebben. Egy véleménytervezetet fogok bemutatni júniusban, és október elején várható majd a végleges vélemény. Mostanáig, eh, milyen programokat illeti, a fiatalok eh, lendületben, illetve az Erasmus program eh, nagyon sikeres volt, és van, és túl, túlkereslet van ezekre a programokra, tehát az ifjúságot mindig bizottságunk prioritásai között kell számon tartani, az Európa 2020 stratégia fő vonalai mentén. És ne feledkezzünk meg a kultúráról és a médiáról sem, a kreatív iparágakba is be kell ruházni. Ez is említésre került. És végül, de nem utolsó sorban, prioritássá tesszük a kommunikációs politikát is. Ez hozzájárul ahhoz, hogy mindenki hozzáférhessen az információhoz az Európai Unióval kapcsolatban. Ez a parlamenti választások közelettével, ami 2014-ben lesznek, még fontosabbá válik. Enök asszony, azt gondolom, hogy nagyon röviden ezek voltak a legfontosabb pontok, az a három esemény, ami a közeljövőben esedékes, de még a következő napokban lesznek ezzel kapcsolatos ülések. Köszönöm. Köszönöm a munkádat is külön, Iván. Köszönöm. Néhány szó az előkészítő tevékenységekről és a pilot projektekről. Ez olyan helyén valók, és olyan fontos témákat, mint felsőoktatás, kulturális sokszínűség, médiumok, sport érintenek, mégsem kapják meg a teljes finanszírozást. Jól tudjuk az elmúlt évek gyakorlatából ezt, és a jelentéstevőtől is hallhattuk ezt. Persze módosíthatjuk a költségvetést, a Kobuban van némi befolyásunk. És az előkészítő tevékenységek, mint a sporterén, amely sikeresnek bizonyult, további támogatást kellene, hogy kapjon. Tehát a, a sportnak szentelt külön finanszírozást fenntartható és fenntartandó volna. Annyit tennék még hozzá a jelentéstevőnek címezve, hogy sem az oktatás, sem az ifjúság nem jelenik meg prioritásként a 2013-as költségvetésben, holott a korábbiakban megjelent ilyenként. Remélem, hogy rosszul olvastam, vagy félreolvastam a dolgot. Jól tudjuk, hogy a 2013-as év lesz a legnehezebb év a éves pénzügyi keret végrehajtásában, hiszen az elmúlt évekből fennmaradt pénzekkel kell dolgoznunk, nagyon kicsi marzsokkal, nagyon kicsi mozgástérrel. Ám látva az ifjúsági munkanélküliség riasztóan magas arányát, és az, annak, azokat a nehézségeket, hogy mennyire nehéz az embereknek a, a munkaerőpiac igényeihez adaptálódniuk. Hát bizony a fiataloknak bizony a szüksége van a segítségre, és Európának meg kell tenni, amit, amit tud. Köszönöm. Ivo Beletúr. Dank u wel, eh, eh, voorzitter, en eh, dank aan de... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Lavia előadónak a világos és kitűnő bevezetőért. Nézzük meg, hogy hol állunk most. Úgy gondolom, hogy a saját frakciónk prioritásaira kell összpontosítanunk, például az élethosszígtartó tanulásra, és elégedettek vagyunk azzal, hogy a több éves pénzügyi keretnek az utolsó költségvetése úgy a kötelezettségvállalásoknál, mint a kifizetéseknél olyan összegeket tartalmaz, amelyek megfelelnek az elmúlt évek gyakorlatának. Nagyon reméljük, hogy az elkövetkezendő programnál, bármi legyen is annak a neve, akár élethosszígtartó tartó tanulás, akár valami más, de minden esetre ennél a jövendőbeli programnál is hasonló lesz a helyzet, és nem lesznek megszorítások. Van a 3-2-es költségvetési sor, ennek az összegével is egyet értünk, elégedettek vagyunk, kis kivételektől eltekintve. és reméljük, hogy itt is a kötelezettségvállalások azonos szinten maradnak az előző évekhez hasonlóan, és azt fogjuk támogatni, hogy ebben az évben is világosá tegyük, hogy ezek olyan prioritások, amelyek a az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseihez szorosan kapcsolódnak. Reméljük, hogy 2013-ban is tehát hasonló lesz ezen a téren a helyzet. Úgy gondolom, hogy Lökegor úr által elmondottakhoz hasonlóan a sport finanszírozásával kapcsolatban is szélesít a konszenzus. 4 milliót irányoz írtak elő erre, ez nem túl sok pénz, de megfelel az előző évnek, és ez jelzi azt, hogy legalábbis ezen a szinten akarunk maradni a jövőben, és meg akarjuk teremteni a sportprogramoknak a megfelelő alapját, ahogy az az ön dokumentumában is szerepel egyébként, amelyben ugye azt mondja, hogy itt az előkészítő intézkedésekre is a következő évben megfelelő pénzt kell fordítani a következő év költségvetésében ezen a módon a kirekesztett csoportokat is megkívánjuk, bekívánjuk vonni a társadalomba, a társadalmi kohéziót próbáljuk támogatni a sporton keresztül. Ezek tehát azok a célkitűzések, amelyek a több éves pénzügyi tervezésre a jövőre nézve is szemünk előtt kell, hogy legyenek. elnök asszony, találtam még itt egy javaslatot az, az, ön, az ön részéről. Szilva Costa és Gönc képviselő arra tettek javaslatot, hogy a roma származású hallgatóknak a felsőoktatási képzését is megfelelően támogatjuk. Egy nagyon jó eh, ülés volt ezzel kapcsolatban. Strasbourgban a múlt héten itt 15-16 eh, javaslat eh, érkezett. Az önjavaslataival együtt ezek ugye 20 javaslatot jelent, hogyha megvan a bizottságnak az értékelés, akkor meglátjuk, hogy mi valósulhat meg ebből, de ezeket minden esetre támogatni tudjuk, és úgy gondolom, hogy gyorsan meg fogunk tudni állapodni, és mindenképpen bízunk az előadóban, hogy a végén a saját javaslatában megfelelően szerepelni fognak ezek a dolgok. Very briefly Nagyon röviden magam is kollégám Lavia úr a Költségvetési Bizottságtól milyen csatlakozik hozzánk. Jól tudjuk, hogy hogy a Költségvetési Szakbizottságban mindig a, a megtakarítások, a megkurtítások lehetőségét tárgyalják, mert hogy nem volt túl fenntartható, vagy túl sok volt egy-egy támogatás, vagy egy-egy kiadás, de itt a mi szakbizottságunkban, a kulturálisban világosá kell tennünk, hogy nekünk nagyon kicsiny a költségvetésünk, ám nagyon jó a végrehajtás ö, sikeressége. Nagyon jó sikertörténeteink vannak arról, hogy mi az értelme ezeknek a programoknak, mi a haszna az európai polgárok számára. Hát ezt üzenetet szeretném én hangsúlyozni, hogy, hogy itt a mi költségvetésünkben nincs helye a további kurtításnak, meg átcsoportosításnak, mert hogy valóban az oktatásra és azokra az állampolgári tevékenységek, ifjúsági tevékenységre kell törekednünk, amelyek ifjúsági munkanélküliség ellen hatnak. Ez kell legyen üzenet, amelyet szakbizottságban megfogalmaz. Köszönöm. Hát igen, Láttam, most látom a módosítómat Gönc asszonyéval. A, tehát, hogyha de mégsem nem tudom, hol tűnt el. E, óvatosak kell legyünk az eltűnt módosítókkal kapcsolatban, bárki is legyen az. Úgy tudunk csak dolgozni, ahogy vázoltam, és csak akkor tudunk gyorsan haladni, hogyha minden angolul születik, tehát angolul írjuk a módosítókat. Sajnos most ezt el kell fogadjuk, hogy, tud, hogy gyorsan tudjunk haladni a, a, a tanács menetrendjét elfogadva, nyeljük a békát, ha elfogadják, akkor ez, ez lesz a munkamódszer eljelentéssel kapcsolatban. Most a bizottság részéről megadom a szót, kinek is? Egy hölgynek, nem úrnak. Brigitte de Vótasszony. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Előző is elnézést szeretnék kérni, amiért Notes úr nem tudott eljönni. Hogy elismételjem azt, hogy már elhangzott, az oktatás és a kultúra meglehetősen jelentős részt kapott, és további hozzájárulásokat, hiszen ez az Európa 2020-as stratégia céljaival összhangban új munkahelyekhez segít minket hozzá. 13,6 millióval többet kaptunk, mint ami a pénzügyi eh, tervezésben szerepelt. Az fiatalok rendben pedig 16,5 eh, milliót eh, kapott, ami szintén jelentősen több, mint amit eredetileg hozzárendeltek volna. Ez jól mutatja, hogy a bizottság milyen nagy jelentőséget tulajdonít ezeknek a programoknak. A többi program számára sajnos a pénzügyi tervezést kellett követni. Ez magyarázza, hogy a kultúrára, a médiára, a növekedés csak mindössze 1%-os volt, és a Media Mundus program esetében csökkenést tapasztalhattunk. A sportokat, illetően a kísérleti projektekre vonatkozóan várjuk a javaslatokat. A keretek meglehetősen szűkek voltak, és a bizottság pedig próbál az A és a 3B fejezet alatt is némi mozgásteret teremteni és ez magyarázza azt, hogy ott még nincsen más. Átadnám a szót kollégámnak, aki a tájékoztatás információs költségvetésért felelős. Köszönöm szépen, csak azt szeretném elmondani, hogy a kommunikációs költségvetés nem változott meg jelentősen. Ez a jelenlegi körülmények között még pozitívnak is tekinthető. Szívesen megvitatjuk valamennyi módosítást önökkel, és amint lesz releváns információnk erről a témáról, szeretnénk hatékonyabban és gyorsabban eljárni a módosító indítványokkal kapcsolatban a múlt évhez képest. Ugyanis még mindig a tavalyi költségvetés tartalékaival foglalkozunk. Szeretnénk együttműködni önökkel, és idén hatékonyabban és gyorsabban megoldani ezeket a problémákat. Tehát hálásak vagyunk a minden információért, főleg, hogyha minél hamarabb küldik be azokat, és szívesen együttműködünk önökkel az ilyen problémák megoldásában. Köszönjük. Köszönjük szépen. Van-e még szükség további vitára? Lavia úr kéri a szót, parancsoljon. Köszönöm ezt a nagyon hasznos vitát. Azt gondolom, hogy egy dolog nagyon nyilvánvaló. Először is, hogy a kísérleti projektek és előkészítő cselekvések Eh, területén eh, fog majd a legtöbb eh, javaslat érkezni, és itt eléggé szűkek a keretek. Ez arra ösztönöz minket, hogy alkalmazzuk a bizottság prioritásait, és a legjobb tudásunk szerint cselekedjünk. Ivan úrnak pedig, aki nem látta nyomát annak, hogy a fiatalokat és a képzést említettük volna, a 2013-as költségvetés prioritásai között. Kezdettől fogva foglalkoztatott minket a fiatalok foglalkoztatási helyzete, és ez a, a trilógus egyik fókusza is, amelyet a júliusi plenárison fogunk megszavazni. A 44-es pont alatt az ifjúság igenis szerepel a prioritások között. Nehéz valamennyi költségvetési sort felsorolni, de kezdetől fogva úgy gondolkodtunk, hogy egyes programoknak nagyon pozitív volt a kihatása, például az élethosszígtartó tanulás a fiatalok lendületben, és így tovább. És ezek megérdemlik a parlament erőteljes támogatását. És ezekbe szerepelni fognak. Köszönöm. Köszönöm. Örülök, hogy eljött Lavia úr. Ezzel zárjuk a 12-es naprendi pontot. Most gyorsan térünk ki még a 13-asra, éves pénzügyi keretre, akar valamit mondani ezzel kapcsolatban? Minden rendben van ezzel? Akar-e? Tehát 13-as naprendi pont következik. I have no further comments on the third, on the... Nincs mondanom ezzel kapcsolatban. Több éves pénzügyi keretre kapcsolatban van mondandóm, de a 2013-assal kapcsolatban nincs. Nem, a több éves pénzügyi keretről beszélünk. A 13-as napirendi pont. A, a napirendi pont 13-as, nem az év. Akkor azzal kapcsolatban van? Röviden, ha lehet. Rövid leszek. az éves költségvetési eljárás, amelyet az évben megvitattunk, a több éves keretben, a több éves pénzügyi keretben az MFF-ben kerül megszervezésre, mostanáig intézményközi megállapodás alapján állt az MFF, ami voltak éppen inkább politikai megállapodás volt, mint sem jogalkotási. Az MFF megköti a több éves programok költségvetését, a Lisszaboni szerződéssel azonban megváltozott a jogállása. A több éves pénzügyi keretnek most már jogszabály szintjére emelkedett. A tanács a jóvágyási eljárást alkalmazza, hogy igen vagy nemet lehet mondani a bizottság javaslatára. A jelenlegi több éves pénzügyi keret 2013-ban jár le. A parlamentben az időszakos bizottság megfogalmazta az új pénzügyi keretre vonatkozó parlamenti igényeit. A bizottság júliusban tette azt a javaslatát, és most a tanácsa előtt a feladat. Mivel az Európai Parlament szerepe korlátozott, a 81-es szabály szerint nem jogalkotási jelentést készít, amely megfogalmazza a parlament igényét a következő pénzügyi terv, illetve keret időszakra. A Költségvetés Szakbizottság októberre tervez lezárni a munkáját, várjuk a többi szakbizottság javaslatait. A jelentés tervezett júliusban készül el, a tervek szerint szeptemberben kerül szavazásra. A véleményünk persze számít, hisz a költségvetésre vonatkozó javaslat határozza meg a prioritásokat és a tanácsa való tárgyalás menetét is. Véleményemet azokra az érvekre alapítom majd, amelyeket a saját véleményünkben kidolgozunk. A számadatokat illetően a bizottság javaslatát, az Erasmus for All és a Citizens Program vonatkozó javaslatait igyekszem megvédeni. Ez szerettem volna elmondani, nagyjából egybeesik azzal, amit önök jeleztek ezzel kapcsolatban. Yeah. Who wants the floor? Ki kér még szót? Senki. Akkor megvárjuk a jelentés tervezetet, és utána folytatunk erről eszmecserét. Akkor a 13-as pontot lezárjuk, van esetleg még a bizottságnak megjegyzése? Ugye szeretnénk, hogy mondjanak valamit, most itt vannak, megtehetnék. azt szerettem volna mondani, hogy a, amikor szükség van rám, akkor elmondom. Igen, ez így van, ezt kifejezetten megerősítem, éppen ezért akartam most kérdezni, hogy akar-e valaki még hozzászólni a több éves pénzügyi kerethez. Ha ez nincs így, akkor majd akkor fogjuk folytatni az eszmecserét, amikor a jelentés tervezett rendelkezésre áll. Köszönöm szépen. Akkor át térünk a 11-es napirendi pontra. A 11-es pont az Európa Polgárokért programról szól. Az előadó Hannu Takula kolléga, mint mindannyian tudjuk, az Európa Polgárokért programmal nagy problémánk van, amiről szó volt mai koordinátorok ülésén is, nevezetesen az, hogy itt egy olyan javaslat van, amelyre csak igent vagy nemet mondhatunk. Hosszasan vitatkoztunk erről ma, és abban állapodtunk meg, hogy a Lisszaboni szerződésben nagyon kevés jogot kaptunk ezzel kapcsolatban, és nem engedhetjük meg, hogy a polgárokról szóló jelentése kapcsolatban egyáltalán ne legyen szavunk. A tartalmat a tanács változtathatja meg, mi nem. Éppen ezért azt mondtuk délelőtt, hogy úgy gondoljuk, hogy a dolgok nem folytatódhatnak így, csak nevetségesé tesszük magunkat, hogyha ez ellen nem tiltakozunk, nem védekezünk. És az a javaslat hangzott el, hogy egy köztes jelentésnek kellene születnie, de hát eh, ez is csak szemfényvesztés lenne, hiszen nyilvánvalóan nem fog a tanács semmi ígéretet tenni arra, hogy az álláspontunknak enged, hanem azt tesz, amit akar a polgár, az Európa a polgárokért programmal kapcsolatban, tehát csak nevetségesé tudjuk tenni magunkat. Erről szó volt a mai koordinátori ülésen, és azzal javaslattal álltam elő, hogy mindannyian visszamegyünk a saját frakciónkba, és a frakciónkban megkísérlünk többséget biztosítani arra, hogy elutasítjuk ezt a javaslatot. Az elutasítás természetesen azt is jelenti, hogy aztán nem lesz semmi, nem lesz program és ebben az esetben akkor a tanácsnak és a bizottságnak el kell azon gondolkodnia, hogy hogyan is kezeli ezt a problémát, hiszen a pénzt ugye el kell költeni, ami rendelkezésre áll, és nyilvánvalóan a polgárok érdekében kell el, elkölteni egy évvel az európai parlamenti választások előtt, amikor is ugye nem engedhetjük meg magunknak, hogy nincsen a polgárok érdekében indított program. De nyilvánvalóan azt sem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan program legyen, amiben nem működünk egyet. Ez volt az a kompromisszumos vélemény, ami a koordinátorok ülésén megszületett, és úgy döntöttünk, hogy mindenki visszamegy a frakciójába, és a saját frakcióján belül megtárgyalja ezt a kérdést, és hogyha a frakciók megállapodnak abban, hogy hogy ez lesz a, ez marad a helyzet, ami eddig volt, akkor nemet mondunk a jogi szolgálatunkkal ellentétben, ez a véleményünk. És meg és hogyha ez nem felel meg, akkor a jogi szolgált mondja meg, hogy hogyan adhatunk igent erre a tervezetre. Most megadnám a szót a előadónak, aki arra vár, hogy szólhasson Hanó. Né, arvoisa puheenjohtaja. En tiedä, onko mulla mitään lisäarvoa enää tähän tuotavana, mitään. Igen, elnök asszony. Nem tudom, hogy mit tudok én még ehhez hozzátenni. A vita alapján igen meglepett minket az eredmény. A tagállamoknak és a bizottságnak nem tetszik az a gondolat, hogy két szekcióra osszuk ezt, így talán jobb megoldás lenne, hogyha a frakciók döntenének erről. Ugyanis bizonyos mértékig a Lisszaboni szerződés hatáskörébe tartozik az, hogy hogyan működik az, vagy hogyan nem. És a személyes véleményem az, hogy benyújthatunk módosítókat, de azt gondolom, hogy az elnökasszonynak igaza van, ezt valóban a frakciók elé kéne vinni, és megnézni, hogy ott többre jutunk-e. Ez egy nagyon komoly és jó projekt, és nem szabad nagy bohócot csináljunk magunkból. Egy demokráciában a szavazás nem csak arról szól, hogy igent vagy nemet mondunk. Tehát nézzük meg, hogy tudunk egy jó jelentést készíteni végül. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság részéről van mondandó? Réding asszonyal hosszabb eszmecserét folytattunk a jogi szakbizottság bekapcsolásával, hogy tudjuk, ismerjük az álláspontját, ám úgy hallottuk, hogy egy nem a pragmatikus utat választják, egy, egy úgymond fantom együttdöntési eljárás mentén, hanem egy keményebb álláspontot fogalmazunk meg. Ha önökkel kapcsolatban, önöknek van erről mondaniuk, akkor kérem most fejtse ki. Köszönöm, elnök asszony. Értem az agályaikat. Valóban olyan téma ez, mely túlmutat a Euro for Citizen programon önmagán, egy átfogó problémát vázol fel. Hadd hangsúlyozzam, hogy a 332-es szik nem az Európai Bizottság által választott opció volt, de mérlegeltük az összes lehetőséget, hogy elkerüljük ezt a megoldást. Jobban szerettük volna az Európai Parlament együtt döntő döntési eljárásra lett volna jogosult, ám a jogi szolgálata való konzultáció révén arra jutottunk, hogy erre nincs lehetőség. Így csak a 352-es szikre alapozva annak alapján lehetett a programot létrehozni, elindítani. Tehát Reading asszony, a Reading asszony a ülésen nem voltunk ugyan jelen, ám úgy tájékozottunk, hogy nem, a programmal nem az volt a gond, tehát a demokratikus részvétel a gerince a programnak, ezzel nem volt gond. Persze ott van a történelmi emlékezet aspektusa is, ez a 167-es cikkre is vonatkozható, ám a, tehát a, az emlékezés révén lehet támogatni az európai polgárság tudatát. Tehát emlékezzünk el erre is, és arra is, hogy a, meg, a módszertani változás egybeesett az új 112-es cikkel, itt a Lisszaboni szerződéssel, ahol az állampolgárok részvétel az Európai Unió életében olyan cél, amelyet kifejezetten előrányoz az új szerződés. Ugyanakkor ezek a cikkek nem adják meg a program végrehajtására vonatkozó hatáskört. Ezért kellett a 352-es cikkre támaszkodnunk alatt a bizottság egy általános megközelítést is megfogalmazott, és a tanács elnöksége is bizonyal, akik részt vett a, ezen az ülésen, részen kiegészíti majd erre vonatkozó meglátásainkat. A tanácsban a civil részvétel fontos szerepét még tovább hangsúlyozta a tanács. Tehát még jobban kidomborodott a programnak ez az eleme. Ami az eljárást illeti, úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság 352-esre kényszerült alapozni a javaslatát a jogalkotási eljárások sajátságai miatt. A szabály azt mondja ki, hogy nem lehet kettős jogi alapra helyezni egy-egy eljárás, hogyha ezek nem kompatibilisek. Tehát a 352-es és és a 117 cikk egymással nem összeegyeztethető, mint a parlament és a tanács együttműködésének meghatározása, ezért kellett döntést hoznunk a szerződések alapján, hogy melyik legyen a jogalap, melyik cikk. Volt már némi eszmecsere és vita az egyes jogi szolgálatok között, jól tudjuk, hogy mi forog fenn. Nagyon mélyreható jogi elemet, és után jutottunk erre a döntésre, amire jutottunk. Nem arról van szó, hogy hogy egy intézményközi hatalmi játszma játszmát folytatnánk, hanem a mérható jogelemzés eredményeképpen jutottunk erre. Köszönöm. Mi is nagyon mélyen, mérhatóan elemeztük jogászokkal ezt, ám mi ennek az ellenkezőre jutottunk a saját jogi szolgálatunkkal való konzultációra, mint amire önök jutottak a sajátjukkal. Más felfogást követünk tehát, azt szerint fogunk eljárni. Tudom biztosítani Klaus, Klaus Léne úr, a Jogi Szakbizottságunk elnöke, aki árnyék előadó ebben a témában, ugyanezt a meggondolást követi, és a jogi szolgálat, meg a jogi szakbizottság is egy uh, állásponton áll. Úgyhogy ez nyilván nem ijeszte meg önt különösebben, vagy talán mégis egy kicsit. A tanács részéről van valami? A tanács részéről van mondandó? Kérem, önél a szót. sorry. Oops. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek ezért a hangzavarért, amit itt okoztam. Természetesen sajnálattal hallom, hogy milyen végkövetkeztetésre jutottak. Szeretném hozzátenni, hogy kétségkívül az egyik legnagyobb kihívás a javaslatvizsgálata során a jogalap volt. Ez megköveteli a tanácsban az egyhangú szavazást, nem szokásos jogalkotási eljárást alkalmaz, és így nehéz nemzeti döntéshozatali folyamathoz vezet az egyes tagállamokban. A tagállamok kérését követően ezért döntött úgy az elnökség, hogy írásos véleményt kér a jogi szolgálattól. Hadd biztosítsam önöket, elnök asszony és tisztelt bizottság arról, hogy a jogalapra vonatkozó kérdés igen nehéz problémát vetett fel. Nagyon sok tagállam fogalmazott meg aggályokat az Európai Parlamentnek adott különleges szerepet illetően. Tehát itt most nem mennék bele a jogi, technikai kérdésekbe, mivel erre én nem vagyok felhatalmazva. de mivel a tanácsnak az az álláspontja, hogy a két tematikus ág összefonódik, eh, nincsen választásunk a jogalapot illetően. És szeretném kihasználni ezt a lehetőséget arra, hogy Takula úrnak, a jelentéstevőnek köszönetet mondjak azért, hogy kezdeményezett egy találkozót a három jogi szolgálat között április 21-én. Ahogy arra ön, ön is rámutatott, sajnos ez nem vezetett megoldáshoz. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen! hogyha három jogást kérdezünk meg, akkor három különböző választ kapunk, mondják nálunk. Ugyanez a helyzet a jogi szolgálatokkal is, úgy tűnik. Reméljük, hogy a reméljük, hogy a jogi szolgálatoknál nem az a helyzet, hogy úgy beszélnek, hogy a saját házuk húzza a zenét az Európai Bizottság kolléganője elmondta, hogy itt a demokratikus elkötelezettségről és részvételről van szó. Ez a programnak a lényege. Számunkra is az a fontos, hogy az demokratikus részvétel és a demokratikus elkötelezettség kerüljön előtérbe a program során. Úgyhogy eh, éppen ez az, ami mérgelődésre ad okot. Nagyon jók a célok, de mi vagyunk azok, akiket megválasztottak, és akiknek, gondolko- akiknek föl kell tenniük azt a kérdést, hogy a demokratikus legitimációja ennek a történetnek milyen. Eh, a tanács dolgozott a javaslaton, kitűnő, nagyon jó dolgokat terjesztett elő, de hát mi is ezt szeretnénk tenni, mi is szeretnénk hozzátenni a magunk részét. Takula úr eh, itt a jelentéstevőnk szeretne új ötletekkel előállni, szeretne a programon olyan dolgokat megváltoztatni, amik nincsenek rendben. Én nem gondolom azt, hogy én nem gondolom azt, hogy az Európa házakat nem szabad finanszírozunk a jövőben, és a program, projekt finanszírozás keretében kell ezt megoldani. Szeretném ezt a javaslatot belevinni a dologba, de ezt nem tettem meg, mert csak igent vagy nemet mondhatok. Úgy gondolom, a parlamentarizmussal kapcsolatban sem én, sem más nem gondolja azt, hogy ez a parlamentarizmus lényege, úgyhogy itt szigorúbbak leszünk, és kérjük a frakciók támogatását annak érdekében, hogy nemet mondhassunk. Klaus Heiner léne is ezen az állásponton van, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy meg lesz a többségünk erre, és akkor aztán a bizottság és a tanács elgondolkozhat azon, hogy adott esetben az Európai Parlament jog, jogi szolgálatának álláspontját követve esetleg 2014 2020-ra más megoldást talál. Közeledik 2014 vészesen, fontos a demokratikus részvétel, mi is részt szeretnénk venni ebben a horvát horvátországi vendégeknek. Szeretném elmondani, hogy a 27-es csatornán először hallhatnak horvát tolmácsolást. Matusek úr, nagyon örülünk annak, hogy ma horvát nyelven is hallgathatják itt a ülést, annak ellenére, hogy önök nyilván jól tudnak angolul és németül is. Hannu Elmondtam mindent, amit kellett? Kérlek, maradj, még szükség lesz rád. Akkor lezárjuk ezt az eszmecserét. Köszönöm szépen a bizottságnak a jelenlétét és a tanácsnak is a részvételét. Szeretnék visszatérni arra, amiről ma már szó volt. Hovan Löke Gor kolléga? Elment. A koordinátor külésén beszéltünk arról, hogy döntünk ma arról, hogy a költségvetési tartalékot megszüntetjük -e? Elhangzott, hogy a bizottság megígérte nekünk, hogy dolgozik az ügyön, és beszéltünk arról, hogy abból indulunk ki, hogy június közepéig van idő, Lökegor kolléga is ebből indul ki, tehát nagyon elhaladott itt már az idő, ezt nem, erre nem figyeltünk. Tudnunk kell, hogy a bizottság dolgozik-e ezen az ügyön. Megkaptunk ma egy tervezetet, ez azonban csak egy tervezet, amit nem kaphat ezért meg mindenki. Csak a bizottságnak a szolgálatai látták ezt. Odaadtam Lökegár kollégának ezt a tervezetet, hogy vizsgálja meg. Én is megvizsgáltam, Trüppel asszony is megkísérelte megvizsgálni, és látjuk, hogy a bizottság elgondolkozik olyan dolgokon, amit mi is helyesnek tartunk, tehát itt stratégiai javaslatokkal fog előállni. Új valóság, új világ. A környezetvédelmi védelem új paradigma és következményei, a valóságunk gyorsabban fejlődik, mint valaha. Ezek azok a cím szavak, amelyek alapján el kell indulnunk. Kommunikációnk következetessége is kell, hogy erősödjen a kommunikációs stabilitás növekedés erősítése, és így tovább folytathatnám. Európa végső céljára való emlékeztetés. Ezt kértük az Európai Bizottságtól többek között. Remélem, hogy jó úton haladunk, ahogy itt látom. Voltak éppen ez egyfajta ötletgyűjtemény. Június közepéig igen érlelnünk ezt egy kicsit. Azra szeretném kérni önöket, hogy Polg úr biztosan tovább finomítja majd ezt, és Lokegag úrtól egy olyan anyagot kap, amely aztán valóban új gondolatokat fogalmaz meg. Kérem, hogy koordinátorokként és szakbizottságként támogassuk, hogy a Költségvetési Szakbizottság holnap és holnap utáni ülésén e tartalékokat felszabadítsa. Lokegard úr újra önnek adom meg a szót, mert ön volt a feltaláló ezeknek a tartalékoknak. I invented it, but anyway. Uh, it's correct that... Nem biztos, hogy én találtam fel, de nem baj. Az első verzió, amin Polgan úr dolgozik, és természetesen nagyon hálásak vagyunk a rendkívül gyors munkáért, most már csak döntést kell hoznunk. kétségem sincs afelől, hogy igen, keményen próbálkoznak valami olyannal előállni, ami hasznos lesz, és nagyon jó a kölcsönös megértés azzal kapcsolatban is, hogy mit kell elérnünk. Elnök asszony, az egyetlen aggodalmam az, hogy azzal, hogy ezt a döntést most hozzuk meg, megszakítjuk ezt az igen kényes folyamatot, és ahogy néhányszor már elmondtam a mai nap folyamán is, számomra nem tűnik szükségesnek az, hogy most döntsünk. Megengedtem magamnak, hogy végezzek egy kis kutatást ma délután, és úgy tűnik, hogy nincsen probléma azzal, hogy két-három héttel elhalasszuk ezt a döntést. Június 19-én lesz a Költségvetési Bizottság következő ülése, és ők azt mondták, hogy nincsen bajuk azzal, hogy ekkor döntsenek. Mi is összeülünk június 19-én, tehát minden csak a gyakorlatiasság kérdése. Csak arra van szükség, hogy megvalósítsuk ezt, és együttműködjünk, nem pedig egymást stresszeljük. Polgár úrral megegyeztünk abban, hogy mind a, kettően, mind a ketten ezt szeretnénk, kezet is fogtunk, megállapodtunk, de természetesen még nem jutottunk el odáig, és nem lenne talán megfelelő most döntést hozni. Tehát szeretnék megkérni minden kollégát, hogy hivatalosan is nyújtsuk meg ezt a folyamatot. Most csak határozzuk meg azt, hogy mikor és hol kell lezárulni ennek a közös munkának. És én wieder da, wo wir Ott vagyunk megint, ahol ma reggel voltunk. Nekem azt mondták, ha most nem mondunk igent vagy nemet, akkor holnap, vagy holnap után a kobu elfogadja ezt így, és akkor megy a maga útján a dolgra, mert semmi semmi valunk. Ha most, de most nemet kell mondanunk ahhoz, hogy aztán igen mondhassunk később. Ugye? Ezt világosan meg kell mondanunk. Akkor ez elég nevetségesen néz ki. A polgár úr kell arra ösztökélnünk, hogy azon az, az az anyag, ami még nincs is készen, ami alakulóban van, és így nem készen adta ide nekünk, abban arról biztosított, hogy hogy ebben olyan irányt jelöl ki, és nekem úgy tűnik, hogy, hogy ez így áll, amelyet támogatni tudunk, és aztán 17-én majd megkapjuk a kész anyagot, erre kérünk garanciát. Tehát e, ilyen értelemben lehetünk még szigorúbbak, mint most. Szerintem nevetségesé tesszük magunkat, hogyha tovább dolgozunk ezen így, ezen az alapon. Nehézé téve valakinek az életét, aki nekünk jót akar, polgár úr, lenne ez. De egy szabbizottságban nem lehet így működni, hogy három ember kidolgoz gyorsan valamit, hanem egy nagy konzultációra kell bocsájtani ezt, még akkor is rédig Rédeg asszony is rá kell bólincson, ezt meg nem megy három nap alatt. Azt mondták nekem, hogy 17-ig menni fog, úgy néz ki, hogy mégsem, ez nyilvánvaló. Úgyhogy szerintem most itt csináljuk azt, amiről ma reggel döntöttünk. Megadom most még egyszer Lokagard úrnak a szót, és aztán meghallgatom képviselőtársaim véleményét. Nem vagyok magam minden tudó, támaszkodom önökre is. Yeah. Well, I understand, uh, understand. Nos, értem, hogy ezt meg kell oldani, de nem tudom, hogy ezt most kinek a kedvéért csináljuk. Az én értelmezésem szerint mi, a bizottság, illetve a Költségvetési Bizottság is tökéletesen elégedett azzal, hogyha június közepén megegyezésre jutunk. Tehát ezt kinek csináljuk? Egyértelmű, hogy parlamentként, bizottságként csak nyerhetünk azon, hogyha még rendelkezésünkre áll néhány hét, hogy tárgyaljunk erről. Tehát igazából nem értem az ilyen típusú érveket. Minden tisztelettel nem gondolom, hogy bárki ne érten egyet azzal, hogy két-három hét csak a javunkra válhat. Nem tudom, hogy kit zavarunk ezzel. Lehet, hogy a bizottságot esetleg igen, de ez egy hosszú küzdelem volt, már kilenc hónapja harcolunk ezen, és most végre itt a lehetőség, hogy elérjünk valamit. És csak két-három hétre lenne még szükségünk. Azt gondolom, hogy ez a bizottsággal való megegyezés alapja. Tehát tényleg nem értem, hogy miért ne tegyük. Instrukció. Különféle utasításokat kaptunk. Én a titkárságtól, a szakbizottság titkárságánál érdeklődtem, ők azt mondták, ma döntést kell hoznunk ahhoz, hogy holnap, tehát 7 -e? Nem, 31-én döntés kell, hogy szülessen. Ha nem mondunk most semmit, akkor dolga átmegy, hogy van. Vagy most nemet mondunk, és akkor megint elhalasztjuk, vagy igen mondunk, és bízunk abban, hogy Polger úr az embereivel azt szállítja, úgymond, amit várunk tőle. Na tehát, már erről vitázzunk, Markus Korea, milyen irányba haladjunk tovább? Nem, nemet mondjunk és várjunk, vagy No, mi, mi sembra che ci sia una discreta confusione. Nos, nem tudom, hogy tényleg megértettük-e azt, amit itt mondtunk. Itt szerintem különböző a tájékozottsági szintünk, itt különböző dolgok hangozottak el Lökegorultól és Pák asszonytól, tehát nem, nem igazán tudom, hogy most mi a tényállás. Pak asszony azt mondja, hogy most már nem szabad vesztegetnünk az időt, döntenünk kell most, hogy tehát holnapig választ kell adnunk, hogyha ez így van, akkor nyilván csak pozitív lehet a válaszunk. Nos, én osztom azt, amit Markus Kuria mondott, hogyha most tényleg időhiányban szenvedünk, és Helga Trüppelnek az elmondását ma reggel így értettem, tehát holnap fog dönteni a Költségvetési Szakbizottság, eh, akkor úgy gondolom, bocsánat, holnap után, jó, tehát akkor polgár úr irányába jeleznünk-e még egyszer, hogy itt most gyakorlatilag megelőlegezzük a bizalmat vele szemben, de ezzel kapcsolatban aztán azt is várjuk, hogy az elvárásainknak megfeleljen az ő általa beterjesztendő dokumentum, és az tartalmazza vele megállapodott dolgokat. És ezt mi gyakorlatilag megelőlegezett bizalomnak tekintjük vele szemben, és nyilvánvalóan eh, meg fogjuk vizsgálni majd a ennek beteljesülésétől függően, hogy a jövőben újra megerőlegezzük e vele szemben a bizalmat a tartalékokkal kapcsolatban. Tehát én egy ilyen értékű jelzést küldenék vele, én úgy gondolom, hogy értelmetlen továbbra is blokkolni a dolgokat, hiszen vannak ebben olyan pénzeszközök, amiből vannak olyan dolgok, amiket most nem tudunk finanszírozni, mert hogy ezek a tartalékok még mindig élnek. Tehát én egy, én ebben az értelemben beszélni polgár úrral, ilyen jelzést adnék. Jó, tehát akkor itt két csopant van, liberálisok. Helga, mit gondoltok ti erről? Nos, én ma reggel megkíséreltem az idő rövidségére tekintettel itt eh, és az itt joggal elhangzott kívánságokra tekintettel és követelésekkel követelésekre tekintettel egy olyan utat találni, ami tovább visz minket, az út, tovább visz minket a megoldás felé polgár úr jelezte, hogy ez adott esetben lehetséges, és mi azt várjuk el, hogy a mi szájízünknek megfelelő javaslatokkal fog előállni, éppen ezért én nem vagyok ugyan a zöldeknek a koordinátora, de hogyha én nekem a saját véleményemet kell elmondanom, akkor a Petra Kámerefertez csatlakoznék. Oha. Biski úr. Jó akkor tehát a Költségvetési Szakbizottságnak pozitív jelzést küldünk, és Polger úrnak egy kis levelecskét fogok írni, egy baráti hangvétel, de sürgető levelet, hogy gyakorlatilag a bizalogomnak tekintjük ezt a dolgot, eh, hogy megszüntetik a tartalékot, de várjuk azt, hogy cserébe a elképzeléseinknek feleljenek meg, és június közepéig aztán a dokumentum is elkészüljön. Jó. Akkor ezzel lezárjuk az eszmecserét. És áttérünk a 14-es napirendi pontra. Parancsolj, Morten! Well, some members have tried... Egyes képviselők megpróbálták úgy beállítani ezt a helyzetet, ahol bizalom hiány volna, tehát több bizalomra van a szükség. Talán én is tárgyaltam polgár úrral, és épp azért ülünk itt, és azért tudunk tovább lépni egyáltalán, mert polgár úrral tudtam beszédet folytatni, úgyhogy nem a bizalmatlanságról van itt szó, hanem már egy kilakult bizalomról. Érzékelem az önök által mondottakat, de nem arról van itt szó, hogy ne bíznánk egymásban. Mi, mi tárgyaltunk polgár úrral, mit tevettük fel a párbeszédet, mi adtunk bizalmat nekik. Mi bíztunk bennük, és most meg hát nagyon remélem, hogy ez, ez, a, ez a bizalom viszonzása talán, mert különben hiába töltöttünk egy csomó időt el. I totally agree with you. Teljesen egyetértek magával. Meg is mondjuk majd neki. Udvarias, de határozott módon. Talán van itt valaki, aki hallgatja is nevében az itt mondottakat, és tájékoztatja őt erről az eszmecseréről. Nem, hogy is mondjam, nem szabad, nem, rárjuk, hogy ne okozzon nekünk csalódást. Június közepére ígérte ezt az eredményt, akkor várjuk. 13-asra végeztünk, 14-es pont, egy tanulmány bemutatása, merre megbízást adtunk az Európai Szakképesítési képesítési keretrendszer témájában Simon Brook úr. Outcomes of the uh, study which has been carried out by Pantaya uh, research firm. Köszönöm szépen, hogy bemutathatom az eredményeket, melyeket a Pontayo holland kutatócég munkája alapján készítettem. Először is beszélnék egy kicsit a háttérről, utána pedig a tanulmány céljáról, és beszélnék egy kicsit az értékelési keretről, amelyet a tanulmány alkalmazott. Utána ismertetem a fő eredményeket, a végkövetkeztetéseket, ajánlásokat, és utána lesz egy kis idő a kérdésekre és válaszokra. Ami a hátteret illeti, az európai élethosszig tartó értékelési keret az Európai Oktatási és Képzési Együttműködési Keret része, ami a tanulók és dolgozók mobilitását és az élethosszígtartó tanulást hivatott támogatni. 2008. április 23-án a tanács azt javasolta, hogy a tagállamok saját értékelési rendszerüket az európai értékelési kerethez igazítsák, vagy a szintek hozzáigazatásával, vagy azzal, hogy megfelelő nemzeti képzési kereteket alakítanak ki. 2012-re valamennyi dokumentum, bizonyítvány és a Europass is, amit kiadnak, ezeket a szinteket fogja tartalmazni. Ez a megközelítés a tanulás eredményén alapul, amikor meghatározza és körülírja ezeket a végzettségeket, és elősegítik a nem formális és informális tanulást. A minőségbiztosítás is rendkívül fontos, és egy nemzeti koordinációs pontot is ki kell jelölni annak érdekében, hogy a nemzeti és az európai rendszerek közötti átjárhatóságot elősegítsük. A tanulmány célja az volt, hogy egy független értékelést adjon a jelenlegi helyzetről az európai értékelési keret tekintetében. Megvizsgálták azt, hogy a tagállamok hogyan birkoztak és birkoznak meg ennek a végrehajtásnak a kihívásaival, és az intézkedések, illetve megközelítések tipológiáit is létrehozták, azonosították a hatékonyság kritériumait, és megvilágította, hogy milyen cselekvésekkel lehetne a tagállamok számára elérni ezeket az eredményeket. A módszertan a következő volt. Először is adatokat gyűjtöttünk valamennyi tagállamból, másodlagos kutatás révén. Hat mélységi országtanulmányt végeztünk Hollandiában, Ausztriában, Egyesült Királyságban, Németországban, Svédországban, Olaszországban és Lengyelországban. Európai érdeket feleket kérdeztünk meg, és végül pedig elemzést készítettünk. Az értékelési keretet illetően, a végrehajtás jelenlegi állását illetően nagyon fontos, hogy a, az ajánlások technikai megvalósítása hogyan halad, de vannak más hasonlóan fontos kérdések, amelyeket egy ilyen tanulmánynak fel kell vetnie. Például a, az ajánlások mikéntjét, illetve az eredményeit, vagyis hogy mit értünk el mostanáig. A három lépés, tehát a relevancia, végrehajtás és eredmények ezek alapján tehát következtetéseket és ajánlásokat fogalmaztunk meg. Ez az ábra alapvetően az értékelési keretet ábrázolja. A fő eredmények tehát ennek a három doboznak a mentén haladnak, először tehát a relevancia, utána a végrehajtás, végül pedig áttérünk a következtetésekre és ajánlásokra. A relevanciával, vagyis a, az ajánlások dizájnjával kapcsolatos kérdéseket illetően. Az élethosszígtartó tanulás az európai szociális modell legfontosabb eleme, és igen fontos a növekvő átláthatóság. Igen, gyors, gyorsan történnek a demográfiai változások, illetve a globalizáció és a gazdasági környezet is változik. A beavatkozás logikája úgy tűnik, hogy szilárd. Egyértelműek a célok, a dolgozók és a tanulók mobilitásának növelés és az tartó tanulás, és úgy tűnik, hogy igen, releváns ez a keret ebből a szempontból. Ugyanakkor annak ellenére, hogy a munkaerőpiacot célozza, ez az értékelési keret főleg oktatási politikához kapcsolódik, és kevésbé releváns a munka világában, legalábbis mostanáig ez így volt. Ha megvizsgáljuk a szélesebb környezetet, akkor láthatjuk, hogy szélesebb körben promotálják ezt európai szinten, és szorosan kapcsolódik az európai oktatási menetrendekhez, és a szubszidiaritás elvét is tiszteletben tartja. És világszerte lendület mutatkozik az ilyen értékelési keretek létrehozásához. Szorosan kapcsolódik továbbá ez a keret más európai kezdeményezésekhez és eszközökhöz, például az ECFET, Eurofet és a felsőoktatásról szóló értékelési keret, illetve a nem formális és informális értékelési rendszer. Ezek kölcsönösen támogatják egymást. Jelenleg túl korai lenne teljes mértékben azonosítani ezeknek a kezdeményezéseknek a hatását az EQF keretre. Vannak más kezdeményezések, melyeket részben olyan főigazgatóságok irányítanak, mint az ESCO, az illetve a 2005-36-os irányelv, ami a szakképzések elismertetéséről szól. Különösen a legutóbbi rendelkezésre tekintetében van egyértelmű különbség az EQF eredmény szempontú megközelítése, illetve a 2005 per 36-os irányelv között, ami öt szintet különböztet meg. Ezért ajánlott a két rendszer között egy összepárosítást végezni. Most megvizsgáljuk a technikai megvalósításra vonatkozó legfőbb eredményeket, a nyílt koordináció módszerét vettük alapul. Ahogy említettem, a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartottuk, és az Európai Bizottság csak facilitáló szerepet tölthet be, a tagállamok feladata, hogy a tényleges munkát elvégezzék. Annak érdekében, hogy ösztönözze a tagállamokat, a bizottság számos eszközzel rendelkezik, amelyek a nyílt koordináció módszerén alapulnak. A korábbi tanulmányokban már azonosítottunk néhány olyan feltételt, ami a sikeres megvalósítást támogatja, és ezek a technikai megvalósítás című fejezetben találhatóak a jelentésben. Először is előkészítő politikai bevonódásra van szükség a tagállamok részéről az ajánlások és a szakpolitikák kialakítása során. Közös érintettségnek kell lennie, az intézményesítés magas szintjének kell jelen lennie, és konkrét célokat, mérföldköveket és mutatókat kell meghatározni, be kell vonni és együttműködésre rávenni az, érdeke, az, ér, az érdekelteket, és konfliktus merülhet fel a tagállamok között, néha vonakodnak cselekedni. Az időkeretek miatt most csak a legfontosabb eredményeket mondanám el. Láttuk, hogy jelentősen eltér a helyzet, amelyből az országok kiindultak, amikor elkezdték alkalmazni ezt a keretet. Például az olyan országok, mint az Egyesült Királyság, Írország, Málta és Franciaország már körbeírta ezeket a képzettségi szinteket, és ezen országok számára viszonylag könnyű volt folytatni a munkát a referencia jelentéssel kapcsolatban. A déleurópai országok, illetve az új csatlakozóknak felül kellett vizsgálniuk és átdolgozniuk az oktatási rendszerüket, és a képzettségek leírása szempontjából új rendszert kellett bevezetniük, így ezek, ezen országokra több munka hárult végül pedig voltak országok, amelyeknek jól megalapozott oktatási rendszerük volt, és bizonyos szintű tanulási eredmény központú megközelítést már alkalmaztak. A különbségek ellenére az országok között volt egy közös célkitűzés, az átláthatóság és a kölcsönös bizalom megteremtésének célja. A munkaügyi mobilitás csak ez a kölcsönös bizalom alapozhatja meg, és csak ez ösztönözheti. A közös célkitűzés, illetve a kiindulópontok közti különbség miatt valamennyi ország érdeke ez a végrehajtás. Egyes tagállamok már leküzdöttek bizonyos nehézségeket, és ez más tagállamokat is arra ösztönöz, hogy leküzdjék azokat. Rendelkezésre állnak már érdekes gyakorlatok, tapasztalatok arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezeket leküzdeni. A közös célok miatt minden ország érdeke, hogy a tagállami szintű megvalósítás a bizalmon alapuljon. Valamennyi tagország képviselője, illetve más érdekeltek is részt vesznek abban a programban, amelyben a gyakorlati tapasztalatokat osztják meg egymással. És munkacsoporti keretek között iránymutatásokat fogalmaznak meg, annak érdekében, hogy nemzeti szinten hogyan lehet csökkenteni a nehézségeket. Fontos még itt megemlíteni azt, hogy a tagállamok további munkájának hajtóereje a haladás folyamatos ellenőrzése, és az, hogy egyes konkrét esetekben össze is hasonlítják egymással az országokat. Erre vonatkozó példa például az, hogy milyen szinten biztosít egy végbizonyítvány hozzáférést a magasabb szintű felsőoktatáshoz. Vitát folytattunk arról, hogy hogyan lehet ezzel a kérdéssel megbirkózni. És említésre került az is, hogy a tanácsadó csoportok egyes tagjai, akik a kezdettől fogva bevonultak a munkába, még mindig nagyon aktív szerepet töltenek be, és ők gondoskodnak arról, hogy ez az értékelés folyamatos legyen, és hogy az eredeti célkitűzések mentén folytatódjon a munka. Úgy tűnik, hogy az ajánlás megvalósítása nagyon szoros keretek között működik. 2010 a referencia jelentések első megfogalmazása, és 2012-re pedig már az EQF szintet is jelezni kell minden diplomán, bizonyítványon és Europass okmányon, illetve önéletrajzban. Itt valamennyi tagállam részéről hosszas előkészítő bevonódásra volt szükség, az ajánlás megfogalmazása során is visszajelzéseket adtak, és már megkezdték a munkát a tartalommal kapcsolatban is. Felmerült az is, hogy ezek a határidők fenntartották, sőt növelték a lendületet, és segítették a tagállamokat abban, hogy megkezdjék a tényleges munkát. Bár a legtöbb tagállam még nem véglegesítette a referencia jelentést a megszabott határidőig, a két éves késedelem nem tűnik annyira problémásnak. Ugyanakkor a második határidő problémásabbnak tűnik, ez a referencia keretek alkalmazása. Számos tagállam még meg sem kezdte ezt a második szakaszt, és azok a tagállamok, amelyek a referencia jelentést elkészítették, még nem hozták létre azokat az eljárásokat, melyekkel jeleznék az EQF szintet minden diplomán és bizonyítványon. Ez potenciális veszélyforrás lehet, ugyanis ha a második szakasz nem zajlik le, akkor az egész projekt csak magas politikai szinten reked meg. És a végleges haszonélvezők szintjét csak a második szakasz befejezésével lehet elérni. Aztán, ha megvizsgáljuk a harmadik részt, az eredményeket, akkor a szakirodalomban van néhány kritikus megjegyzés a referenciakeretekkel kapcsolatban, de bár ezeket igen érdekesnek tartjuk, és jó ellensúlynak tekintjük őket a szakpolitika kialakításához, nehéz arra bizonyítékot, egyértelmű bizonyítékot találni arra is, hogy az ilyen szintek eredményre vezetnének, ugyanígy arra is, hogy nem vezetnek eredményre. Egy ilyen hosszú, már négy éve zajló projekt esetében csak anekdotikus bizonyítékot lehet találni arra vonatkozóan, hogy milyen hatást vált ki egy ilyen rendszer. Három kategóriát vizsgáltunk meg az eredményeken belül. A kimenetet, tehát hogy mi történt, milyen tevékenységeket végeztek el, mik az eredmények ezekből a tevékenységekből eredően, és hogy ezek hogyan kapcsolódnak az átláthatóság és az érdekelt felek bevonódásának növeléséhez. És hogy mindez hogyan erősíti az tartó tanulást a dolgozók és tanulók körében. Láthatjuk, hogy ami a kimenetet illeti, mostanáig a teljes projekt a legtöbb érdeket fél számára kielégítő volt, és a tervek szerint halad nagyon sok tevékenység zajlik a tagállamokban és európai szinten is, amelyek egyértelműen a végső célokhoz visznek bennünket közelebb. Ugyanakkor kérdéses, hogy a második szakasz lezajlik-e. Ami az eredményeket illeti, vagyis a, az átláthatóság és az érdekelt felek bevonódásának növelése, ezek ígéretesek, de jelenleg még nem elégségesek ahhoz, hogy elérjük a végső célokat, tehát hogy a dolgozók és tanulók mobilabbak legyenek, és az élethosszígtartó tanulásuk erősödjön. Ami a hatást illeti, ez nem tűnik annyira megvalósíthatónak most így négy évvel a, az ajánlás elfogadása után. Az utolsó rész pedig a következtetésekről szól. Láthatjuk, hogy az EQF megvalósítása egy rendkívül nagy presztízsű és az érdekelt felek részéről jelentős elkötelezést kívánó projekt, mind európai, mind pedig tagállami szinten. Ha megvizsgáljuk a relevanciát, a végrehajtást és a végeredményeket, akkor láthatjuk, hogy ez a nyílt koordináció módszerének sikeres példája ez az alapvető következtetés. Ugyanakkor van néhány kritikus jellegű következtetés, amit szintén le kell vonni. Ezek jelentős technikai kihívásokat és kérdéseket jelentenek, amelyek a, amelyeket a jövőben kezelni kell a sikeres megvalósítás érdekében. Az EQF és az Európai Unió céljai közötti kapcsolat nem annyira kifejezett. E, jobban el kell magyarázni azt, hogy az EQF hogyan fog hozzájárulni ezeknek a célkitűzéseknek az eléréséhez, például az élethosszígtartó tanulásban való részvételhez. Más főigazgatóságok, amelyeknek természetes feladatuk lenne itt, például a piaci és a foglalkoztatási főigazgatóság, e, nem e, vonódott be kellőképpen. Ez hozzájárult ahhoz is, hogy nem fókuszált kellőképpen a munkaerőpiacra ez a rendszer. A kezdeti helyzetben való eltérés befolyásolta a végrehajtásban tett haladást is az egyes tagállamokban. Egyértelműen látszik az is, hogy a bemeneti változók ötszintű rendszere között, amelyet a 2005-36-os irányelv alapozott meg, illetve a nyolc szintű eredmény központú rendszer között. És ajánlatos lenne egy összepárosítást végrehajtani a két rendszer között. Mutatkozik néhány technikai jellegű nehézség a tagállamokban, a referencia folyamatban is. Ez főleg a szintleírások közötti kapcsolat igazolásához kapcsolódik továbbá, a kimeneti megközelítés területén elért korlátozott haladás, az egyes képzések pozicionálását körülvevő viták, a nem formális és informális tanulás, vita a szakképzés, illetve a felsőoktatási szektor között, ami a, az átjárhatóságot csökkenti, és nem bontja le az akadályokat a két rendszer között a formális ágazaton kívül nem formális és informális tanulást hozzá kellene kapcsolni a nemzeti rendszerhez, és nincsenek átlátható eljárások a, az eredmény központú rendszerbe való besoroláshoz sem. A formális oktatási ágazaton kívüli érdekelteket Különösen a végső haszonélvezőket, a szociális partnereket és polgárokat nehéz bevonni. Nem azt mondom, hogy ez minden országban így van, de több tagállamban úgy találtuk, hogy ezzel nehézségek vannak. Nem csak a végrehajtás miatt van ez így, a végrehajtás módjától függ ez, hanem a foglalkoztatói oldalon van egy érdeklődés hiány a teljes IQF folyamatban, illetve az NQF kifejlesztésében. Ez pedig a az oktatás és a, a munkaerőpiaci párbeszédet veszélyezteti, illetve a nemzeti ö, keretek felvállalását is aláshatja. Sok tagállamban, azokban is, amelyekben véglegesítették a referenciajelentést, nem világos az összefüggés, a megfelelő IQF szint illetve azok megjelenítése az Európa a dokumentumban nem biztosított ezekben sem. Végül a nemzetközi minősítések referencia jellege egyfajta tesztelése lesz annak is, hogy vajon mennyire lesz átfogó az új NQF rendszer. Hát egy nemzetközi bizonyítvány koordinált cselekvés nélkül is megjelenik-e az összes tagállam NQF rendszerében. Ez lesz a, a próbája mindennek. Ezen kérdéseknek, ezeknek a függvényében az IQF megfelelő végrehajtását lehet, hogy alása vagy veszélyezteti majd a kölcsönös bizalom hiánya. A végrehajtásbeli különbségek a tagállamokban aláshatják az egymásba vetett bizalmukat is. Mert hogy mennyire bíznak egymás végrehajtásában a tagállamok. Tehát a kölcsönös bizalom növelése volna a legfontosabb prioritás minden stakeholder, minden résztvevő szempontjából, és erre csak akkor van lehetőség, hogyha a második lépését is megvégrehajtják a referencia folyamatnak. A lendület fennáll ennek a folyamatnak a befejezésére, ám a, a, a folyamat eredményeit is meg kell jelenteni ahhoz, hogy fennmaradjon az a lendület. Jó mutatja ezt a következő ábra, mely jelenlegi helyzetet összeveti az ajánlott helyzetet. Ez nem tudományos kemény adatokon álló ábrázolás ám elég jól megjeleníti az, hogy mi lehet annak az eredménye, hogyha a referencia folyamat második szakaszát nem hangsúlyozok eléggé. A várt eredmény az, hogy több közvita folyik majd a végrehajtásról, és ez hosszú távon azt jelenti, hogy magasabb hatása lesz, jobban érvényesülnek a hatások a társadalomban. Hogy szólok most az ajánlásokról? Az első ajánlás csomag az Európai Parlamentnek, a Bizottságnak és más Európai Uniós intézményeknek címzett. Azt ajánljuk, hogy hosszabbítsák meg az IQF tanácsadói csoport megbizatását 2013 utánra is, a következő az európai oktási rendszer és munkaerőpiac megreformálása érdekében. Az IKF következő időszakában az volna ajánlott, hogy kevesebb oktatás irányította, és inkább munkaerőpiac irányította menetrend érvényesüljön, a munkaerőpiac szereplőinek tanácsait is megszívvel. Persze nem lehet átállni egyik pillanatról a másikra, Ám megfelelő lépésekre van szükség, hogy a referencia folyamat második lépése is megvalósulhasson, és az akadályokat leküzdhessék. Az Európai Bizottság jelenleg folyó értékelése kell elindul a jövő hónapban, és ez visszatekintő, de még inkább előretekintő értékelést kell végezzen arról, hogy az IQF végrehajtását és tervezését is hogyan lehet javítani, annak érdekében, hogy a munkaerőpiac hatásait, illetve igényét jobban figyelembe vegye, és nagyobb hatása legyen helyben. Azt is világosabbá kellene, hogy az IQF hogyan tud hozzájárulni az EU 2020-as stratégia megvalósulásához. És például az élethosszígtató tanulás a munkavállalók mobilitásának célját hogyan segíti mindez a folyamat. Azt is ajánljuk, hogy EU szinten növeljék a többi DG részvételét, erről beszéltem már korábban is, és hogy az európai eszközöket igazítsák jobban egymáshoz. Ez ugyan már folyik, ám a teljes összeigazítás az európai kezdeményezések és eszközök teljes körében, és különösen az öt szintes rendszer, a 2005-ös irányelv és az IKF közötti még fennálló hézag áthidalásra kerüljön. Azt is javasoljuk, hogy a tagállamok koncentrálnak a második szakaszra, erről beszéltünk már, azt is ajánljuk, hogy az idő menetrendekben egyezenek meg a második szakaszt illetően, és hozzanak végre létre iránymutatásokat, illetve osszák meg tapasztalataikat, jó gyakorlataikat a második szakaszsal kapcsolatban. Az is ajánlás, hogy a learning outcome megközelítést fejleszték tovább, megle, megfelelő érvényesítési, validációs eljárásokat a nem formális és informális oktatásokra képzése vonatkozóan is. A tagállami szereplők tagállami szinten azt a tanácsot kapják, hogy a munkaerőpiaci szereplőket jobban vonják be e folyamatba, azért is, hogy azok jobban magukének érezzék az IQF rendszert, és hogy jövőbeli munkaadóként lássák annak hasznát. És hogy egy általában javulni a párbeszéd a oktatás és a munkaadók között. A referencia folyamat második szakasza kell, hogy a helyben megvalósuló közvitát erősítse, erősítse az átláthatóságot is kell, hogy erősítse, hogy a végső kedvezményezetek is jobban értsék, hogyan függenek össze ezek a szintek egymással. Az is ajánlás, hogy a minőségbiztosítási rendszert az összes oktatási ágazatra terjesszék ki, és a nem formális és informális tanulási formák validációja is megtörténjen az NQF kereteiben is révén. Hát ennyi volna, a jelentés olvasható, és ha van kérdésük, szívesen válaszolok. Vielen Dank. Köszönöm szépen mind, mindenki láthatja, rendelkezésre áll a jelentés, és mindenki saját maga elolvashatja, foglalkozhat vele. Nagyon sok részletadat van benne, ami fontos lehet. Dolgok, amelyek Németországban állunk fontosak, más országban esetleg kevésbé fontosak. Például nem azonos az érettségi vizsgának a színvonal tartalma, az egyes országokban nem feltétlen azonos a tartalma különböző szakképesítésekkel, valahol négyes ötös szinten sorolják be. Nem tudom, hogy német, máshol mi a helyzet Németország szempontjából mindenképpen érdemes ezt a javaslatot közelebbről megvizsgálni, és adott esetben ezt eszmecserét tartani itt a szakbizottságban. Erről köszönöm szépen az önök által végzett munkát. Nem vagyok teljesen biztos benne, E, miután így csapott minket ezzel a javaslata, hogy nagy, ez a hatalmas adatmennyiséggel, hogy ilyen gyorsan fogunk tudni reagálni is az ön által elmondottakra. Nem tudom, hogy van-e esetleg valaki, aki képes arra, hogy kérdést tegyen fel az elhangzottakkal kapcsolatban. Ez nem az érdektelenségnek a jele, hanem egyszerűen csak azt mutatja, hogy hatalmas benyomást tett ránk a bemutatója, és meg kell emésztenünk azt, amit írásban is megkaptunk. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lesz az egyes országainkban is a kapcsolattartóink számára, hogy megismerjék ezt az anyagot. Jó, akkor köszönöm szépen önnek és a munkatársainak a munkát, és a kollégáknak pedig azt javaslom, hogy ezt a jelentést ne tegyék ad akta, hanem foglalkozzanak vele érdemben, nagyon sok érdekes kezdeményezést tartalmaz. És akkor átérünk a mai utolsó napi rendi pontunkra, amit ma reggelről elhalasztottunk mostanra, ezek a transeurópai távközlési hálózatok, és az ilyen és ilyen határozat hatályon kívül helyezése. Fontána úr a jelentéstevő, a vélemény előadója, az illetékes az ITRE bizottság. Kérem Fontána urat, hogy az eredeti gondolatait ezzel a jelentéssel kapcsolatban adja a tudomásunkra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak azért, hogy türelemmel viseltetnek az iránt, hogy nem voltam, itt ma délelőtt, és a pontot elhalasztották most arra. Még egy előzetes megjegyzésem lenne, és elnök asszonyt szeretném kérni a következőkkel kapcsolatban. Olaszországban volt földrengés az elmúlt hetekben, és ma reggel is volt egy hatalmas földrengés, amely áldozatokat követelt. Sajnos az olaszországi kulturális örökség az adott régió kulturális öröksége is áldozata volt ennek a földrengésnek. Emilia városás sújtotta a földmozgás, és másik két kisebb várost. Úgy gondolom, hogy itt az Európai Parlamentben felhívással kell fordulnunk a közvéleményhez, hogy nyújtson támogatást ebben a helyzetben, mert az régió kulturális kincseinek nagy részét érintette, illetve semmisítette meg ez a földrengés. Tehát ez számunkra, olaszok számára sajnos egy rendkívüli nap. Most pedig, ami a napirendi pontnak az érdemét illeti, ez egy fontos téma. Azt a stratégiát kell meghatároznunk, amely biztosítja számunkra, hogy növeljük az európai szélesávú lefedettséget 2020-ig. Szeretnénk, hogyha a 30 megabájtos hálózat 2020-ra elkészülne, vagy legalábbis a családoknak, európai családoknak az 50%-a csatlakozhatna ehhez a nagy teljesítményű szélessávú hálózathoz ez tehát egy fontos terv, egy fontos elhatározás, hiszen tudjuk, hogy ha Európa sikeres kíván lenni abban, hogy benne maradjon a gazdasági versenyben, tehát meg kívánja őrizni a gazdasági versenyképességét, akkor ez függ attól is, hogy milyen technológiai lehetőségek támogatják ezt. Ebben az összefüggésben mi, különösen mi, és különösen mi kell, hogy aktívak legyünk, és ez az, ami engem alapvetően motivált akkor, amikor elvállaltam ennek a véleménynek a megfogalmazását. Nem sokára megkapják majd az írásbeli változatot is. Ebben azt fogalmaztam meg, hogy a nagyra törő célkitűzéseinknek megfelelő technológiai támogatást is kell kapniuk. Tehát, hogyha technológiai fejlesztésről van szó, akkor fontos figyelembe vegyük a kulturális szempontokat is, hiszen a technológiai fejlesztések sok esetben meghatározzák aztán az oktatás, az egyetem, a képzés területén is a jövőbeli perspektívákat, és ezek olyan tényezők, amelyeket a technológiai fejlesztéssel összefüggésben kell látni. A transeurópai hálózatok olyan jövőorientált hálózatok, amelyek tehát meghatározóak a kultúra és az oktatás szempontjából, és megpróbáltunk olyan módosításokkal élni, amelyek segítik a peremrégiókat, például a hegyvidéki régiókat, vagy a legszélső régióit az Európai Uniónak, ahol a szélessávú lefedettség még nem kellőképpen biztosított. Szívesen fogadom a kollégáknak eh, a megjegyzéseit, indítványait is ezzel kapcsolatban. Biztosan mondhatjuk azt, hogy többen, többféle szempontból többet fogunk tudni hozzátenni a véleményhez. Június 19-én, 20-án kell majd benyújtanunk ezt a véleményt, utána tehát június 19, 19-ig, 20-ig lehet a módosító indítványokat benyújtani, szeptemberben fogunk szavazni, és várom a kollégák megjegyzését. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a tervezetet. Ez az, ez az első bemutatása annak. Van-e esetleg ezzel a témával kapcsolatban hozzászóló? Szabine, úgy tűnik, hogy te hozzá kívánsz szólni. Nos, a transeurópai hálózatok nagyon fontos szerepet játszanak azoknak a témáknak a továbbfejlesztésében is, amiről ma már tanácskoztok. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos hogy a jövőben is megfelelő pénzforrások álljanak rendelkezésre, hiszen a tagállamokban jelenleg mutatkozó pénzügyi helyzet csak nagyon nehezen segíti elő a különböző hálózatunk a kiépítését, tehát fontos, hogy ezen a területen többet tegyünk, és felmutassuk azokat a lehetőségeket, amelyek az európai gazdaságnak az összenövését, kohézióját, de ezzel együtt a kulturális és ö, ö, oktatási területen a sokszínűség megőrzését segítik elő. Éppen ezért fontosnak tartom azt, hogy a Connecting Europe, az európai összekapcsolási eszköz keretében is megfelelő lehetőségeket találjunk erre, és megfelelő impulzusokkal éljünk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezen a ponton mindenképpen jól fogunk tudni együttműködni. Úgy gondolom, ami a további kiépítését épít, eh, eh, eh, érinti a rendszernek, itt mindenképpen hangsúlyoznunk kell ezeknek a hálózatoknak a jelentőségét, és a, itt nagyon nagy pénz hiányzik még ennek a rendszernek a képítéséhez és nem feltétlen ad erre fedezetet a meglévő program, úgyhogy tartósan mindenképpen szükség lesz arra, hogy itt a nemzetközi versenyben helyt álljunk, nem csak a gazdasági versenyben, hanem a kulturális versenyben, és ezért erősítsük a képítésre tett törekvéseinket, kulturális és oktatási szempontban mind az iskolai képzésben, mind pedig a szakmai továbbképzésben nagyon fontos a megfelelő információ, áramlás, tehát a kulturális szempontokon túl az oktatási szempontok is fontosak. Úgy gondolom, hogy e, ezt nem kell itt hangsúlyozni ebben a szakbizottságban. Úgy gondolom, hogy tartósan ezeken a területeken a megfelelő források nélkül nem fogunk tudni előrejutni, és jó lenne, hogyha a jövőben is úgy lenne, hogy a strukturális és vidékfejlesztési forrásokból is források állnának rendelkezésre a telekommunikációs hálózatok fejlesztésére. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ugyanaz a kontextus, mint reggel volt, reggel is ezekről a dolgokról beszéltünk. Ez egy olyan téma, amely valamennyiinket nap mint nap érint. Köszönöm szépen a bevezetőt és köszönöm a rövid eszmecserét. Fontána úr, ön tehát dolgozik most a véleményén, és mikor fog rendelkezésre állni az? Június. Tehát június 19-én terjeszti be, szeptemberben pedig szavazni fogunk róla. Remélem, hogy tényleg érdemben hozzá fogunk tudni járulni a jelentéshez az általunk képviseltek érdekében. Hogyha az e-learning programra gondolok, akkor ott is sikerült előrelépés elősegítenünk, de hát ugye szükségünk van a telekommunikációs hálózatokra, különben az e-learning sem ér semmit. Köszönöm szépen a részvételt, egy fáraszó nap volt. Nem, bocsánat, még a bizottság képviselő is itt van, elnézést. Parancsoljon. Örülök, hogy itt van körünkben. Önél szó. Köszönöm, elnök asszony. Örömmel vagyunk itt, még hogyha késő órán is. Ez utolsó napirendi pont, mégis tartjuk magunkat a bizottság képviseletében. Konkrét kérdésem nincs, azonban szeretném megköszönni Fontana úr támogatását és összefoglalóját a javaslatokra vonatkozóan, amelyek a kulturál és oktatásra vonatkozó fontosságát mutatják be ezen javaslatoknak. Tény, hogy az elektronikus tanulás, oktatásnak szüksége van e, széles sávú hozzáférésre, és a széles sávú szolgáltatások összekapcsolódnak egymással a magasabb sebesség jobb szolgáltatást tesz lehetővé, a jobb szolgáltatáshoz meg, meg szélesebb sáv kell, nagyobb sebesség. És éppen az oktatás, az, az i-oktatás az, a, a, amelyhez aztán igazán nagy sebességű adatforgalom kell. Leegyeztük a gondolatokat, köszönjük, hogy hangsúlyozták, hogy ezen javasoltak, milyen fontossága van, és milyen hatása a hatásra és a kultúrára. Köszönöm a bizottság szavait. Ma reggel is itt volt megint eljött, ez nagyon nagyra tartom az Európai Bizottság eh, részéről. Az érdeklődés most nagyobb, mint a délelőtti órán volt, úgyhogy részben visszavonom az általunk tett bírálatot, és a munkatársával együttműködés nyilván kiváló, mert szólt önnek, és meg is jelent. Tehát köszönöm, köszönöm a tolmácsok munkáját, szeretnék utalni arra, hogy nem, még van mondandóm, a koordinátorok ülés, üléseztek. E-mail postafiókban megtalálják a koordinátori ülés eredményeit. Egy jelentés került kiadásra, egyébként csak a delegációs utazásokról volt szó, illetve a tartalékok felnyitásáról, meg az állampolgárságról folyt vita. Egyéb témánk van-e? Nincs. Következő ülésünk június 19-én lesz megint egy egész napos ülés. Reggeltől délutánig. Köszönöm, szép estét mindenkinek! Danke, die Dolmetscher habe ich glaube ich schon gesagt. No, gut.